uno va lì. Si Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten anfangen. Die Zeit ist begrenzt. Kedves kollégák, nem végtelen az időnk ma délután, úgyhogy kezdjük el a munkát. Üdvözlöm Önöket a mai meghallgatáson. Köszönöm, hogy biztos úr, Borg biztos úr is el tudott jönni Kocsinska kolléga is a tanástól, és sok érdeklődőnk is van. Olyanok főleg, akik az élelmiszer egészségügyi ellenőrzési láncnak a szakemberei, növényegészségügyi, de a piachoz is értő szakemberek mind a kettőre szüksége van az Európai Uniónak, működő belső piacra és szigorú élelmiszeregészségügyi szabályok, szabályokra, és ami ezt az élelmiszer láncot illeti, maga a fogalom sem túl régi. Az élelmiszer lánc azt jelenti, hogy minden tevékenység ide tartozik, amely az élelmiszerek nyersanyagainak előállításában, feldolgozásában, csomagolásában, stb. előfordulhat. A tanács és a parlament már 2004-ben kialakított egy jogi keretet a hatósági ellenőrzésekre, és idén a bizottság újabb javaslattal élt egy új rendeletre vonatkozóan. Ez a rendelet az eddigi rendeleteket és más jogszabályokat helyettesítene, és célja az lenne, hogy fenntartható, ellenőrizhető jogi keretet biztosítson amely igazságosabb és betarthatóbb és hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé. Ez fő prioritása a bizottságnak. Az a javaslat a bizottság részéről egy csomag része, amely érinti az állat- és növényegészségügyi akit, illetve ö, sok olyan jogszabályt, amelyek már megérettek a modernizálásra. Ma több előadónk lesz, aki ö, ennek a folyamatnak vagy a hatósági, vagy a fogyasztói oldalát képviseli. Először majd Mario Pirillo úrnak fogok szót adni, aki nálunk a mezőgazdasági bizottság és környezeti bizottság közös anyagának a szerzője. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Nagyon rövid leszek, mert időt szeretnék hagyni a többi előadónak, a meghívott előadóinknak. Csupán meg szeretném köszönni valamennyiüknek, hogy elfáradtak hozzánk, illetve mindenkinek, aki eljött, hogy eljött. Ez egy nagyon fontos téma, a hatékony ellenőrzés témája, különösen mivel most új szabályozás várható, és ezt át kell tárgyalnunk. A litván elnökség is képviselteti magát, és Borj úr is, és a velük folytatott konstruktív párbeszédet köszönöm. Nagyon sok ágazatot érint a kérdés. És mindegyikről mind, nyilván ma nem lehet szó, nem azért, mintha nem lennének ezek is nagyon fontos ágazatok, hanem mert korlátozott az időnk. az élelmiszer egészségügyi, a mezőgazdasági és élelmiszeri kérdésekben az EU olyan kiterjedt tevékenységet folytat, hogy 48 millió embert foglalkoztat, és 700 milliónál is több az éves forgalma ennek az ágazatnak és Európa jelenleg a világon a legbiztonságosabb élelmiszert állítja elő. A méretszerünk a legmegbízhatóbb. Van tehát működő joganyagunk, de mi sem tudtuk elkerülni azokat az élelmiszer botrányokat, amelyek a legutóbbi időben megrázták Európát, ugye a hús, a lóhús botrány legutóbb. Tehát ez a rendelet arra irányul, hogy egyszerűsítse, harmonizálja a szabályokat, az ellenőrzést hatékonyabbá, egységesebbé tegye. Köszönöm a DG Sankónak, hogy éveken át ö, komoly szakmai munkát végzett annak érdekében, hogy ez a javaslat megszülethessen. 2004 óta foglalkozunk a témával. A jelenlegi érvényben levő rendeletet a tagállamok nagyon sokféleképpen értelmezik. Ezért olyan rendeletre van szükség, amely világosabb szabályokat ad, és kevesebb értelmezési teret enged meg. Ma, tehát erről a szövegről fogunk hallani, annak különböző szakmai aspektusairól, és mi itt képviselők most főleg hallgatni fogunk és tanulni szeretnénk, a szakemberektől. Biztos vagyok benne, hogy ezek az előadások nagyon hasznosak lesznek, és köszönjük, hogy itt vannak a szabályozó hatóságok képviselői is, velük együtt közösen elmélyíthetjük tudásunkat ezen a területen, és érdemben jó joganyagot tudunk majd alkotni. A szakértőink a problémákra fogják ráirányítani a figyelmet, és majd utána nyilván persze önök is megszólalhatnak. Most Péter Ráinának adom meg a szót, aki az Agri Bizottság előadója ugyanebben a témában. Kedves kollégák, biztos úr, szakértő vendégeink, az élelmiszer lánc szabályainak egységesítése már régóta napirenden van az ellenőrző rendszerek hatékonyságán bőven van mit javítani, ezt ugye meg kellett állapítsuk a múlt évek során, és üdvözlendő ezért a bizottság ilyen irányú kezdeményezése. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy az általános élelmiszerre vonatkozó jogszabályokat megőrizzük, betartsuk, és a fogyasztók bizalmát erősítsük, illetve újra megszerezzük nem szabad elfelejtenünk továbbá azt sem, hogy a harmadik országok bizalma is érdemi kérdés exportőreink számára. Oda kell figyelnünk, hogy a közegészségügyi, népegészségügyi veszélyeket visszaszorítsuk, és az állami feladatokat az államok hatékonyabban lássák el. Nyilván be kell ö, vonni magukat a termőegységeket is az ellenőrzésekbe, de nem szabad túlzott terheket rájuk róni, ez egy állami feladat. Örülök annak, hogy ma nagyon sokféle terület szakembereit hallgathatjuk majd meg, és így az összkép nyilván árnyaltabb lesz majd. És a ma kapott impulzusok alapján tovább javíthatjuk a szövegünket, és végül is közös szöveget alkotunk, majd meg tudjuk oldani magunk között is a fennálló vitáinkat, és e, ezzel is azt szolgáljuk majd, hogy minél előbb megszületik az új jogalkotás. Mindenkinek sikeres ezt becserét kívánok. Köszönöm szépen. Davides Kaczynszkasznak adom meg most a szót, aki a tanácsnál a litván elnökség részéről a, a mi témánkért felelős munkacsoport elnök helyettese. Tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Először is a litván mezőgazdasági miniszter nevében szeretném önöknek meghívni, megköszönni a meghívást erre a mai fontos eseményre. Amint önök is tudják, Litvániának éppen kúrens problémái vannak orosz, az Orosz Föderációval egyes termékek exportja-importja tekintetében. És ezért nem tudott az én főnököm eljönni ma önökhöz. Arra kért, hogy mentsem ki, helyettesítsem őt. Az elnökség ennek a témának nagy jelentőséget tulajdonít. És a önök munkájának köszönhetően is napirenden tartjuk a kérdést. Most előzetes megjegyzéseket fogunk hallani szakértőktől és az önök szakbizottságától. Nagyon érdekel az önök véleménye minket, és valamennyi érintett véleménye is. Nem ez az egyetlen olyan esemény, amelyet ebben a témában szervezünk. Az írelnökség kezdte már az egyeztetések sorát, mi ezt folytatjuk, és próbáljuk javaslatunk javítani. Ahogy önök is hallották, a bizottsági javaslat egy csomagnak a része. És az élelmiszer árakra vonatkozó májusi javaslat is hozzátartozik. Szeretnénk egyszerűsíteni a joganyagot, hatékonyabbá tenni a hatósági ellenőrzést. És az állategészségügyi, állat jóléti, élelmiszeregészségügyi és technológiai szempontok figyelembevételével. Ezt a csomagot a litván elnökség tehát nem csak napirenden tartja, hanem prioritást élvez ez nálunk, és úgy gondoljuk, hogy lehet is és kell is komoly és gyors eredményt ezen a területen elérni. A kiadásokról szóló vita már zajlik nálunk a munkacsoportban. Hamarosan lesz erről egy tanácsi vélemény. Ami a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó javaslatot illeti, a technikai ellenőrzés már a tagállamokban zajlik. Az elnökség úgy látja, hogy ehhez viszont meg kell adni a tagállamoknak a kellő időt, hogy ezeket a kérdéseket otthon tisztázzák. Azon vagyunk, hogy a leg nagyobb lehetséges koherenciát alakítsuk ki a javaslatok között. Most a tagállamok közötti koordináció e, eszmecsere zajlik. Mivel ez időt vesz igénybe, valószínűleg nem kapjuk meg az év végéig a tárgyalási mandátumot ebben a témában, de igyekszünk mégis lendíteni az ügyöm a tanácsnál az elnökség minden ö, egyeztetésre nyitott önnel, Pirillo úrral, már többször is egyeztettünk, és ön is ismeri a tanácsnál a dosszié állását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen ezt a tömör és érdekes bevezetőt. Most megadom a szót Tony Barge biztos úrnak. Thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyszerű lehetőség ez arra, hogy elmagyarázzuk, hogy mire terjed ki ez a széleskörű jogszabálytervezet, hiszen nem csak egy jogszabályról van szó, hanem egy egész csomagról van szó, amely az állategészségügyről, a növényegészségügyről, a növény szaparító agyangokról, a hivatalos ellenőrzésről, valamint a bizottság kiadásainak kezeléséről is szól ezeken az ágazatokon. És persze nem kell elmondanunk, hiszen nyilvánvaló, hogy a hivatalos ellenőrzések nagyon fontosak, hogyha hírünket fenn akarjuk tartani, mint egy olyan termelő régió a világban, ahol az élelmiszer biztonság kérdését nagyon komolyan veszik, e, annak ellenére, hogy néha-néha napján botrányok is felszínre kerülnek. Ezek a szabályok tehát Ezeket a szabályokat a tagállamok érvényesítik, az um, élelmiszerlánc uh, egészében, független és um, átlátható módon, és nagyon fontos, hogy a tagállami ellenőrzéseket kiegészítsék a megfelelő auditok, melyeket a bizottság szakértői végeznek a Nemzeti Ellenőrző Rendszer ellenőrzése során. Május 6-án bocsátottuk útjára ezt a csomagot, remélem, hogy legtöbbjőjük már ismeri ennek a csomagnak a tartalmát, és mint hogy a hús, a lóhús botrányt joggal említette Grillo úr, ezért azt kell mondanom, hogy ezt a csomagot már módosítottuk, hogy a botrány következményeire jogilag válaszoljunk, amely egyébként soha nem élelmiszer biztonsági kérdés volt, hanem egész egyszerű csalás állt a hátterében. Tehát először a jogszabályban arra is javaslatot teszünk, hogy a tagállamok a jövendő, jövőben ne csak megfelelő elrettentő büntetéseket alkalmazzanak, hanem olyan büntetéseket alkalmazzanak, amelyek öm, tükrözik azokat a tisztességtelen játszmákat, amelyet az elkövetők hajtanak végre nyereségvágyból. És célunk az is, hogy a bizottság, illetve az illetékes szolgálatok minden tagállamban DNS vizsgálatokat hajthassanak végre, kiszűrendő a lóhúst az más húsformák közül, Azonban úgy, hogy ez a DNS vizsgálat ne csak egy ajánlás alapján történjen, hanem kötelező érvényel kelljen végrehajtani. Bár azt kell, hogy mondjam, elnök asszony, hogy amikor a DNS vizsgálatot ajánlás alapján készítették el, akkor majdnem minden tagállam a javaslat célt túllépte, ami a vizsgált esetek számát illeti. A nagy országokban például arra tettünk javaslatot, hogy 250 vizsgálatot hajtsanak végre, egy nagy országokban több mint 800-at hajtottak végre, az Egyesült Királyság például minden lóhúsz széken végrehajtották ezeket a vizsgálatokat. Most pedig ezeket a, azokat a fellépéseket, amelyeket a tagállamokkal a bizottság válvetve hajtott végre, hiszen hozzáteszem zárójelben, hogy a bizottság finanszírozta ezt a, ezeket a teszteket, most ezeket a teszteket, vizsgálatokat most jogi alapra is helyezzük. Vannak olyan kérdések, amelyeket tisztázni szeretnék, Van egy-két kérdést, amelyet tisztázni szeretnék, hiszen az intézményen belül is kívül is nagy figyelmet kelt ez is két kérdést szeretnék kiemelni, egyrészt a finanszírozás kérdését, illetve a delegált jogi aktusok új tanújra visszatérő kérdését. A hivatalos ellenőrzések finanszírozásáról azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unió ellenőrző rendszerének fenntarthatósága és az el, a tagállami ellenőrző rendszerek fontos működőképessége kerül veszélybe hogyha csökkentjük a költségvetést. Márpedig nem veszélyeztethetjük a tagállamok ellenőrzésre és az élelmiszer ellátást, illetve a láncot veszélyeztető veszély kiszűrésére szolgáló tesztek működését. Márpedig a költségvetési vitákból azt halljuk, hogy illetve a költségvetési feszült helyzetből arra lehet következtetni, hogy a veszély legalábbis fennáll. Mondanom sem kell, hogy a veszélyt ki kell küszöbölni, hogy megvédhessük a fogyasztókat az ellenőrzési díjak az agri-food lánc, tehát az élelmiszeripari és mezőgazdasági termények láncának teljes egészére ki kell terjedni, hiszen minden egyes ellenőrzés hozzáadott értéket jelent. Tudom persze, hogy a többletköltségekről ez vitát fog generálni, és felvetik majd azt is, hogy ez nem ösztönzik előképpen az ellenőrző szerveket a hatékony ellenőrzése. De el szeretném oszlatni ezeket a kételyeket azzal, hogy a bizottság kötelező díjkivetésre vonatkozó javaslat, amely minden ágazatra vonatkozik, ezt nem légőres térben javasolta a bizottság, és ezért nem is légőres térben kell vizsgálni ezt a csomagot, hiszen a hivatalos ellenőrzések és az ellenőrzések díjáról szóló csomag egyben azt is jelenti, hogy a díjak átláthatóbbak lesznek, elszámoltathatóbb lesz az ellenőrző rendszer mind a cégek, mind az állampolgárok számára. A cégek és az állampolgárok például részletes információkhoz férnek majd hozzá ahhoz, hogy hogyan finanszírozzák az ellenőrzéseket, hogyan alakítják ki az ellenőrzések díjait, hogyan fordítják fel az ilyen bevett bevételeket, és hogy milyen további ellenőrzési erőforrásokat teremtenek ezekből a díjakból. Tehát a kötelező ellenőrző díjak voltak éppen az agrifood ellát, az élelmiszeripari ellátó lánc egész biztonságát teremtik meg, úgy, hogy több csökkentik a függőséget az alacsonyan finanszírozott költségvetési ellenőrzésektől, és sokkal inkább önállóvá teszik az ellenőrző szerveket, megerősítve így az ellenőrzések elszámoltathatóságát, és azt, hogy jobban feleljenek meg feladatuknak. Azonban a fő feladatom minden területen, az élelmiszerlánc minden területén a, a, a, azonban egy-két területet mentesítünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a szabályozási terhet, és a delegált jogi aktusok körében lehessen kiház kialakítani a díjakat. Tudom, hogy amikor a bizottság 5-6 ágazatra delegált jogi aktusokat tartalmaz, akkor általában csak egy ágazatot fogoz el a jog, jogalkotó, hiszen a parlament, a társjogalkotó általában verzióval tekintett, tekint a delegált jogi aktusokra. De nem csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek. Mindig, amikor a parlament az végrehajtó ágazatra delegálja a jogalkotást, még ha csak szabályozási kérdésben is, akkor ezt sokan kétséggel tekintik. Azonban egy angol jogász alkotmányjogi tankönyve V-ben, még amikor diák voltam, azt olvastam, hogy a delegált jogál, jogalkotás a jog száraz csontvázát ruházza fel izomzattal, hússal. Tehát a delegált jogi aktusok arra, arra azért van szükség, hogy a általános törvények végrehajthatóak, megvalósíthatóak legyenek, és hogy magukat, a jogszabályokat ne terheljük túl a fölösleges részletekkel. Képzeljék el, hogyha nem volna szubszidiáris jogszabály, vagy pedig delegált jogi aktus, akkor minden egyes részkérdést a fő jogszabályban kellene szabályoznunk, és ez a jogszabály elveszítené a rugalmasságát, és nem al- volna alkalmazható az újton új kihívásokra. Mindjárt tudjuk, hogy a parlament ugyanakkor az, ezen a szinten sokkal több ellenőrző jogkörrel rendelkezik. Tehát, hogyha bizonyos tevékenységek kockázat profiljának kialakításáról, vagy az új kockázatokról delegált jogi aktusokban akarunk dönteni, akkor ez nem ördögtől való, hanem éppen a helyzetekre való gyors és rugalmas választ biztosítja, de természetesen a társjogalkotó ezen kérdésekről alkotott véleményét semmilyen módon nem akarom megelőlegezni, hogyha pedig ők úgy gondolják, hogy meg akarják növelni a szabályozási területet, akkor is örülnék, hogyha nem teljesen küszöbölnék a delegált jogaktusokat. A javaslat tervezet további előnyökkel jár, melyek ezek? Például határellenőrzés. Panaszokat kaptam arról, hogy néha szigorúbbak vagyunk azokkal az élelmiszerláncban, akik az Európai Unión belül termelnek, mint az exportőrökkel, mármint azokkal, akik az EU-ba exportálják áruikat. Úgy gondolom, hogy ezzel a szabályozással hatékonyabban fogjuk az ellenőrzési erőforrásokat alokálni, és csökkentjük majd mind az üzemeltetők, mind a termelők vállán lévő terheket. Azok a termények és termékek, amelyeket ellenőrzünk az EU-ba való belépés során, ezeket egy egyszerűbb és teljesen kockázat alapú ellenőrzésnek vesszük alá másodszorban. Egyszerűbb elektronikus dokumentációt is bevezetünk, az új rendszer tehát biztosítani fogja, hogy a határellenőrzés rendszere mindig az áru vagy a terményben rejlő veszély szintjéhez igazodjék. Ami pedig a csalás elleni intézkedéseket illeni, és ezzel már le is zárom észrevételeimet, tehát ami a csalás elleni intézkedéseket illeni, illeti a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások biztosak kell, hogy legyenek abban, hogy az ellenőrzések specifikus ellenőrzések lesznek, melynek célja az lesz, hogy az EU szabályainak szándékos megszegése, illetve a csalást fedesse, tárja fel. Sokkal több figyelmet kell tehát fordítani az a csalói hozzáállás és tevékenység eh, fellépésére, mint egy az előre, elő, ezt előjelző tényekre, mint a posztfaktum tényekre, és ilyen módon tehát megelőlegezhetjük, hogy a hamis áruk vagy termények a piacra kerüljenek, és mint mondottam, erőfeszítéseinket arra koncentráljuk, hogy ne érje meg a törvényekre fityet hányni az Európai Unióban. Végezetül. A szabályok és az ellenőrzések célja pedig az lesz, hogy a EU szabályozó modelljét az egész világon nagyobb hitellel lássuk el, illetve nagyobb hitelt nyerjen. Biztosítani szeretném önöket, hogyha elfogadják ezt a jogszabályt, tervezetet, ez komoly haszonnal jár a jövőben mindenki számára. Köszönöm az ENVI és az AGRI szakbizottságok jelentéstevőinek munkáját, és jelzem, hogy teljes egészében rendelkezésükre állnak szolgálataim. Köszönöm szépen, biztos úr! valóban érzelmekkel átszőtt, átfűtött téma ez, de hát az élelmiszerbiztonság kérdése egy ilyen kérdés Európában. És az első kérdések ugye mindig a botrányokra vonatkoznak. Hogyan lehet kiszűrni, hogy további húsbotrányokkal álljunk szemben, de hát persze az botrány onnan ered, hogy a meglévő jogszabályt nem tartották be. Tehát legfeljebb az lehet a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani ezt, hogy a meglévő jogot megfelelően alkalmazzák. Ami pedig a delegált jogi aktusokat illeti, valóban nagyon érzékenyek vagyunk ezen a területen, de Mindez azonban azt jelenti az ön előadás alapján is, hogy a parlamentnek világos politikai iránymutatást kell adni, amelyhez a bizottságnak igazodnia kell. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kérdésekről politikai vitát folytassunk, eszmét cseréljünk. Nos, a témák, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kézenfekvőek, és mindenki számára tudhatóak, és nagyon széles körű kérdéssel állunk szemben Éppen ezért nagyon sok specialistát, szakértőt hívtunk meg, és ezért magát az ülés levezetését is megosztjuk. Először Horst Schnellhartnak szeretném átadni a szót, aki a szakértők első peneljét vitatja meg, Horst is jelentéstevő, tehát neki megadom a szót. Horst, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket itt a meghallgatáson, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy ellátogatott ide. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és mielőtt rátérek a tartalmi lényegre, néhány rövid megjegyzésem is lenne a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. A bizottság egyértelművé tette a véleményét, és azt hiszem, hogy a biztos úr elvárásainak megfelelhetünk, ha arra kér minket, hogy ne kurtítsuk meg ezeket a jogi aktusokat. De nekünk is lenne egy kérésünk, hogy ezek a delegált jogi aktusok annyira egyértelműek lehessenek a parlament jogköreit illetően is, hogy miről szól a jogi aktus, akkor, ha ilyen átlátható, akkor fogunk bólítani. Hölgyeim és uraim, ez egy nagyon átfogó munka, ami a kontrollokról szól. Nyilvánvalóan ez egy nagyon kiterjedt munka. A bizottság el kell, hogy fogadja a vonatkozó csomagot, ezt újra át kell, hogy tekintse. Lezárult ez az áttekintés, és ez azt azért nem jelenti számunkra, hogy ezzel lezárózva a munkánk, és majd meglátják a vitából is, itt a parlamentben, hogy a javaslat hogy fog kinézni a végén. Több előadót is meghívtunk. Először hagy olvasom fel, hogy ki mindenki szól hozzá. Dr. Erik Pudeli az élelmiszerláncolat biztonságáért felelős európai biztonsági igazgató a DG van, Michael Scano, az élelmiszer és állatorvosi hivatalnak az Európai Bizottságnál az elnöke, Martin Hartmann, a Német Állatorvosok Szövetségének az elnöke, dr. Silvio Borello. olyan szépen ide írtátok nekem sorban, hogy ki mindenki szól hozzá, hogy ez már nagyon könnyű nekem. Az olasz egészségügyi minisztériumból az élelmiszer higiéniáért felelős igazgató, Joan Barnes, a helyi hivatalok auditálásáért felelős összekötő tiszt az Egyesült Királyságból, Loic Evan úr sajnos még nincs itt velünk, de ő a Nemzetközi és Európai Élelmiszeregészségügyi ügyeknek az igazgató helyettese Franciaországban, a mezőgazdasági minisztériumban. Hölgyeim és uraim, mielőtt megszerveztük volna ezt a meghallgatást, Kanadából és az usa is felvettük a szakértőkkel a kapcsolatot. Sajnos az amerikai partnereink most nem tudtak el küldeni egy szakértőt. Hát ugye látják, hogy a megspórol, a megszorítások még eredményeznek, már szakértőt sem küldhetnek Európába, de a kanadai élelmiszerfelügyeleti ügynökség elküldött egy videót és egy PowerPoint előadást. Én nagyon örülök annak, hogy ma Clarice Llewellyn eh, van itt velünk, ha nem tudom, hogy jól lehetem a nevét, és itt üdvözölhetem ma, nagyon jó, hogy eljött hozzánk, és majd az előadások után a nyílt vitában részt fog venni, hölgyeim és uraim. Én csak arra kérném az előadókat, hogy sorrendben tartsák meg az előadásokat. Először tehát megadnám a szót Erik Pudelének. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit nehéz a feladatom. Ugyanis Bolcs biztos úr megjegyzéseire kell reagálnom. Én kiadtam egy 30 diából álló PowerPoint előadást, de csak 10-et fogok belőlük ismertetni, mert nagyon rövid az időnk. Most akkor az új rendelet egy régi tanácsi és parlamenti 2004-es rendeletet helyettesít. 9 év eltelt, visszanyúltuk a 2004 per 882-es jogi aktushoz, és majd a kollégám az ellenőrzésekről, majd az a kollégám az ellenőrzésekről külön fog beszélni. De eh, hagyd mondjam el, hogy a lóhús botrány természetesen egy későbbi fázisban született, de az 55 áldozatot szedő németországi élelmiszer, járvány és sok megbetegedés és a nagy megbetegedés szám azt mutatja, hogy ez nem az importált spanyol uborka E. coli fertőzöttsége miatt történt, hanem az Egyiptomból importált zöldségek fertőzöttsége miatt. Tehát nem volt megfelelő az ellenőrzés, sem az importokat illetően, sem a külső határ ellenőrzéseket illetően. Körülbelül azt mondhatnánk, hogy mivel csak 12 alkalmazottja volt az importáló cégnek Németországban, nem tudták ellenőrizni az importált szállítmányokat, viszont ugyanakkor a közegészségügyre gyakorolt hatása nagyon jelentős volt. Mi is a célunk? A célunk az, hogy a hatáskört kiterjesszük ettől kezdve azon munkálkodtunk, hogy a teljes élelmiszerláncolatot lefedjük. A vetőmag egészségügy, a szaporító anyag egészségügy, a rovarírtók ellenőrzése, ezeket mind be akarjuk vonni. Ezen kívül az ellenőrzéseknek az elvi alapjait megteremtettük, ezen kívül valami, ami nem létezett azelőtt, és én úgy, én mi úgy gondolok, hogy nagyon fontos, ezek a véletlenszerű adhók, rajtaütésszerű ellenőrzések. Nem akarjuk előre tájékoztatni az embereket, nem akarjuk hogy mindig a nemzeti hatóságoknak a képviselőit előre várják, hanem szeretnénk, hogyha néha ilyen szúrópróbaszerűen ellenőrizhetnénk, legyen szó akár betegségmegelőzésről, akár csalás leleplezésről. Ezen kívül rugalmasabb szabályzást szerettünk volna, és jobban összehangolt munkát. A múltban ugyanis az ellenőrzéseket bizonyos termékekre alkalmazták, bizonyos intervallumokban elég merevről volt a rendszer. Mi most azt írtuk elő, hogy mi az ellenőrzések gyakoriságának a minimális tehát, hogy minimum mennyi időnek kell eltelni két ellenőrzés között. És hogy mik a büntetések. Ezen kívül volt még egy olyan tényező, ami nem létezett korábban, nevezetesen ez az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy kötelező ellenőrzési terveket állítsanak fel. Bors biztos úr ezt említette, például, hogy ellenőrzik a húskészítmények DNS állományát, hogy ne keveredjen vele lóhús. Azt is említett a biztos úr, hogy nagyon sok tagállam, sokkal több tesztet végeztek el, de ezek csak ajánlások voltak, hogyha a tagállamok nem akarták elvégezni ezeket a vizsgálatokat, akkor jogilag nem tudtuk őket rákényszeríteni erre. Tehát most kötelezőek ezek az ellenőrzések. Ezen kívül az administratív együttműködést javítani szeretnénk, mert ez volt az egyik hiányossága ennek a rendszernek. Nyilvánvalóan jelenleg vannak olyan problémák, amelyek minden tagállamra kihatnak, például a globalizációnak a következményei, illetve nagyon sok tagállamot érint néha egy-egy közös probléma. Tehát azt szeretek volna, hogyha a tagállamok és az adminisztratív rendszer jobban összehangolt lenne, gyorsabban tudnának reagálni. Nagyon ö, nagy problémát jelentett az is, hogy korábban a az eljárások gyakran véget értek az egyes államok határánál, ez pedig nem volt elfogadható megoldás. Mi azt szeretnénk, hogyha integrált információs tájékoztató rendszert valósítanánk meg, csak úgy, mint a REFS rendszer, a gyors figyelmeztető rendszer az élelmiszerbiztonság területén, ezt kb. 35 évvel ezelőtt hívtuk életre, és arra szolgál, hogy ha beazonosítanak valahol egy olyan terméket, amely nem felel meg az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, akkor reagálni tudjunk. De most van egy új terület is az ellenőrzéseknek, ez pedig az élelmiszer csalások. A büntetéseket szigorúbbá akarjuk tenni, ezt a bíróságok fog, ezeket a bíróságok fogják kiszabni. Ezen kívül az Európai Bizottság szeretné harmonizálni a bíróságoknak a munkásságát, de ennek ellenére mi azt szeretnénk, hogyha a büntetések tényleg elrettentő erejűek lennének és hogy ne kínáljon nagy profitot egy-egy csalás. A korábbi jogszabálynak volt még egy nagy hiányossága. Nevezetesen nem minden harmadik országból származó állati termékre vagy terményre terjed ki az ellenőrzés. Tehát voltak olyan élő állatok, halak, hús, tejtermékek, amelyeket most jobban tudunk ellenőrizni. De a tagállamoknak még mindig nagyon nagy a rugalmasak, például a zöldségek ellenőrzése, illetve az ipari termékek, például a cukor ellenőrzése területén. Mi harmonizált, összehangolt rendszert szeretnénk, de annak alapján, hogy először kockázatelemzést végzünk. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség tájékoztat bennünket, ha felmerül egy potenciális veszély, és akkor mi minden információt beszerzünk, hogy megértsük, hogy a származási országban milyen problémák léteznek. ugyanis vannak olyan termékek, amelyek nagyon sok ellenőrzési ponton esnek át, és vannak olyanok, amelyek szinte egyetlen sem. Tehát a rovarírtók, az üledik anyagok volumene, a potenciális fertőző betegségek, ezeket mind vizsgálni fogjuk. Ezen kívül a certifikációs bizonyítványozási rendszernek a megbízhatósága nyilvánvalóan nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy mindenhez azonban finanszírozásra van szükségünk, és minnyáján tudjuk, hogy a nemzeti ügynökségeknél, nemzeti hivataloknál nincs elég erőforrás, mert a válság mindenkire lesújtott. Tehát gyakran a személyzet és az erőforrások olyan mértékben csökkentek a tagállamokban, hogy mi úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy ezeket az ellenőrzéseket maga az ipar fedezze. Biztosítanunk kell, az élelmiszereket, csak úgy, mint amikor egy épület fenntartónak biztosítania kell azt, hogy a lifteket megfelelően ellenőrizek. Nagyon fontos a személyzet mm, költségének fedezése, a képzés, a laboratóriumok felállítása, és így tovább. Ezen kívül a kis KKV-k, amelyeknek kevesebb, mint 10 alkalmazottja van, ezeknek a helyzete nagyon fontos. A következő pontról a biztos úr már beszélt, úgyhogy a legutolsó diára át is ugranék. Mi azt szeretnénk, hogyha ezek a hivatalos ellenőrzések átlátható rendszerben kerülnének megrendezésre, hogy a mezőgazdaság szektorban dolgozók, a fogyasztók és minden érintett valóban megértse, hogy miről is szólnak ezek. Nyilvánvalóan, hogy jelentéseket fogunk megfogalmazni arról, hogy valaki megfelelt a kitételeknek, vagy sem, és ezzel le is zárnám a hozzászólásomat azzal, hogy a javaslatban mi megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a három fő szereplő között. A nemzeti hatóságok végzik az ellenőrzéseket, aztán ott van az élelmiszer láncolat háttéripora, például a gazdák, a szupermarketek, az éttermek, és így tovább. És a harmadik szereplő, nyilvánvalóan ezek a legfontosabbak, a fogyasztók, az emberek. Ennyit szeretem volna mondani, elnök úr. Köszönöm szépen! köszönöm az előadását. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolgokra kitért Pudelé úr. Ez egy hatalmas tartalmi csomag, most pedig Michael Scannellnek adnám meg az auditokról a szólásjogát. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm szépen elnök úr. Körülbelül 240 ellenőrzést végzünk évente. Most erről kéne 10 percben beszélnem. Nyilván nem fogok tudni mindenről beszélni. A legfontosabb tanulságokat szeretném levonni, hogy az állatorvosi hivatal milyen általános következtetéseket fogalmazott meg. Az általános problémák közé tartozik, hogy amit nem sikerült feltárolni, az általában sokáig titokban marad. És ez egy kicsit mérhetetlen hiányosság, hogy miért maradnak sokáig titokban egyes botrányos ügyek. Egyes tagállamoknál az erőforrások hiánya a probléma. Tehát túlterheltek a hatóságok. És ráadásul most megszorítások vannak, a tagállamoknak folyamatosan takarékoskodni kell, megszorítások vannak, közben egyre több, egyre bonyolultabb feladatokat kéne ellátniuk. Ez mindenképpen nagy gond. A gazdasági válság önmagában is már egy csomó új feladatokat jelent, Borjúr erre utal, hiszen gazdasági hanyatlás idején ugye az élelmiszergyártók, termelők is kényszerűek megtakarításokra, és előfordul, hogy fontos élelmiszerbiztonsági ellenőrzés területeken e, spórolnak. Tehát már önmagában a válság is egy kockázati forrás. Az USA-ban is ugyanezt mutatják ki. Az egyik legfontosabb mutató az egészség ügyben az általános, a gazdaság általános jóléte vagy hanyatlása. Egyértelmű az összefüggés, ha egy cég pénzügyi bajba kerül, akkor azonnal megnő az élelmiszer biztonsági kockázatok száma. Aztán egy másik általános következtetés az, hogy nagyon nagy mennyiségű import cikket kéne ellenőrizni, és ezt a mennyiséget lehetetlen ellenőrizni, de ugyanez érvényes az, az exportra is. Litvániában most pont ez az akut probléma, hogy végül is ö, önkényes, hogy melyik tagállam mikor köt bele egy ország export ö, kvótáiba, minőségébe, hiszen bármikor bele lehet ezekbe kötni. Pirilló úr is rámutatott már, hogy ezzel együtt még az európai élelmiszer export még mindig a legbiztonságosabb a világban. Mások is említették, én is el kell, hogy mondjam, hogy az ellenőrzések hatékonyságának verifikációja nehézkes. Sok tagállam tényleg sok pénzt és erőfeszítést öl a témába, laboratóriumi mintákat vizsgálnak rendszeresen, és mégis az ellenőrzések során gyakran kiderül, hogy túl sok pénzt pazarolnak fölösleges ellenőrzésekre, tehát nem jó ellenőrzéseket végeznek, ugyanakkor mégiscsak sporadikus az ellenőrzés, tehát a valódi hibákat meg nem sikerül feltárni. Tehát ezt viszont lehetne orvosolni, hogy összefogva valamennyi tagállami hatóságnak a, a szükséges ö, vizsgálatokra ö, nek az erőforrásai. A szankciókról nem akarok részletekbe menni, de gyakran halljuk azt a követelést, hogy a lehető legszigorúbb szankciókat szabják ki, mondjuk az Európai Bizottság most a lóhúsbotrány kapcsán. Tényleg itt elfogadhatatlan kockázatokat vállaltak egyesek, és ö, ö, világos ez a motiváció. Ugyanakkor a szabályozónak azért mindig meg kell tartania az arányosság elvét. Tehát arányos szankciókat kell alkalmazni, mert akkor az, a, nem, az aránytalan szankciók negatív folyamatokat indítenek el. Egyes országokban egyébként rendszerszerűen túlzottak a reakciók ilyenkor. Bíróság elé kerülnek a dolgok, és aránytalan büntetéseket kapnak az elkövetők, ami nem önmagában nem oldja meg a problémát az, ennek az elrettentő ereje. Van, aki emellett érvel, de mi ezt nem látjuk statisztikailag igazoltnak. Szervezeti kérdések. Az ellenőrző hatóságoknak gyakran belső problémáik is vannak. Nem jól szervezettek, túl hierarchikusak és bürokratikusak, nincs rugalmasság a rendszerekben, és így nem elég hatékonyak. Tehát bármennyi pénzt öntsünk is a rendszerbe, egyes intézményi struktúrák egyszerűen nem jók. Ezért kellene a tagállamoknak a jó bevált gyakorlatokból, egymás gyakorlatából tanulva kialakítani a legjobb struktúrákat. Sokszor hiányzik a kommunikáció, a különböző hatósági szintek, az állami, a regionális, a helyi önkormányzati szintek között, és így tovább például gyakran előfordul, hogy egy-egy tagállamban egy ellenőrző hatóság iszonyú munka teherrel küzdködik, másik ezzel átfedésben működő hatóságnak meg semmi dolga nincsen. Tehát párhuzamosságok és túlterheltség a szervezés hiányosságai miatt. Aztán még ide tartozik az a probléma is, ez is kiderült a lóhúsbotrány kapcsán, hogy egyre több az új típusú kérdés. A tudatos csalás, a minőség biztosítás területén elkövetett új típusú csalások, és ezekre viszont reagálni kéne a hatósági ha nem biztonsággal összefüggésben levő vizsgálatokat végeznek, ezek gyakran ö, elveszik a pénzt a biztonsági kérdésektől, tehát mindenhol a biztonságra kéne a, helyezni a hangsúlyt, és nem feltétlenül az egyéb minőség ellenőrzésekre, amelyekre nagyon sok pénzt költenek a tagállamok. Egy új rendelet ezt valamelyest rendbe tehetné, hogy kialakít egy keretet, amelyen belül szabályok vonatkoznának a több éves ellenőrzésekre és az egyéb típusú ellenőrzésekre. Az utolsó kérdésemmel foglalkozni szeretnék, miért van az, hogy sok rossz gyakorlat, gyakorlat éveken át nem derül ki. Sok példát említhetnék. Gyakran rákennek egy tagországra minden problémát, amely egyébként máshol is jelen van, csak nem máshol ö, jött elő. A hús címkézés problémája például egy globális, európai szintű probléma a puha testűek frissen tartása kapcsán gyakran minden tagállamban azt látjuk, hogy pontatlanságok vannak a besorolásban, a, a halászati területek nyilvántartásában, tehát nem is nyomon követhető számos biztonsági szempont. Erik már beszélt részben erről, az elsődleges kitermelés, tehát a halászat, az állattenyésztésről szólva, gyakran kiderül az is, hogy sok mai biztonsági kérdés nem a legelső fázisban, tehát az állattenyésztőknél és a halászoknál merül föl, hanem a primér feldolgozóknál, ahol különböző anyagokat kevernek jelöletlenül, vagy nem higiénikus körülmények között dolgozzák föl a primér húst, vagy megint csak az importok területén, noha nagyon szigorúak az állati eredetű, növény eredetű élelmiszerek területén, nem eléggé integráltak a szabályaink, tehát néhol nagyon szigorúak, máshol meg lyukak vannak, lefedetlenségek. Végül pedig, ahogy korábban is mondtam, ne felejtsük el, hogy valamilyen céllal alkotjuk ezt az új szabályt. A tagállamok némelyikében, többségében kiválóan működő rendszerek működnek. Tehát alapvetően Európa szerte sikertörténet az életbiztonság. A szalmonella fertőzés vagy egyéb botrányok pont szerűek. Az új rendelet olyan kell, hogy legyen, hogy a meglévő bevált és jó gyakorlatokat nem korlátozza, nem teszi lehetetlenni ezek megőrzését garantálja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm. Érdekes és sok információt tartalmazó előadást hallottunk. Örülök annak, hogy valamennyi előadónk nagyjából betartotta eddig felszólalás idejét, remélem ez így is marad. A jelenlegi javaslatokról most akkor Martin Hartmann fog nekünk beszélni. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, örülök, hogy máma itt a helyi hatóságok, a nemzeti hatóságok látó szögéből, nézőpontjából beszélhetek. Röviden, először a hivatásos államtorvosok szövetségi eh, szervezetét szeretném bemutatni, melyet képviselek. Ez a 16 tartományi, német tartományi szervezet, csúcsszervem. Több mint 5500 állatorvost képviselünk. A BBT az én szervezetem tehát, tagjam. A European Association of State Veterani Officials-ben, az EASVO-ban, valamint az FVE-ben is feladatkörünk, az áll, a közszolgálatot ellátó állatorvosok feladatköre a közegészségügy, az állatvédelem és az állategészségügyre terjed ki. A One Health koncepciót követjük, valamint a From Stable to Table, az istálótól az asztalig terjedő élelmiszerlánc biztonság szempontjait képviseljük. Az élelmiszerbiztonság és a közbiztonsággal kapcsolatos kijelentés egyértelmű. Az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer minőségenek mind, minőség mind Németországban, mind az Európai Unióban nagyon magas szintet ért el. Ennek ellenére nem állhatunk meg, nem torpanhatunk meg, és új, az új változásokra szabályozókkal kell válaszolni. Ezért Üdvözlöm az európai jog továbbfejlesztését, a 882 per 2004-es rendelet továbbfejlesztését. A jövőben éppen ezért nem a pozitív változásokról szeretnék beszélni, hanem egy-két eh, kérdést teszek fel, és módosító vagy jobbító javaslattal szeretnék élni. A hetes cikk a hivatalos ellenőrzések átláthatóságát szabályozza, és az kinyilvánító cél az, hogy az Európai Unión belül egységes eh, feltételek mellett hajtsák végre az hivatalos ellenőrzéseket, és az információkat is így adják át. Természetesen mindig a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit kell szem előtt tartani, azonban Németország a nyilvánosság informálásának eszközével is él hosszabb ideje, és láttuk, hogy a jogalapot nagyon stabilá kell kialakítani. Ezért, hogy a végrehajtásnál a problémákat elkerüljük, javasoljuk, hogy a 7 szik 3-as bekezdése világosá tegyem, hogy amikor a nyilvánosságot az hivatalos ellenőrzések egyes részleteiről tájékoztatjuk, ezzel nem sérülnek a titok, titkosítási jogok. Hallottuk már ma, hogy nem csak az egészségügyi veszélyek fennállása bizonytalanítja el a fogyasztókat, illetve zavarja meg a szabad, szabad árus, árukereskedelmet, ugye a romlott húsbotrány, vagy pedig a lóhúsbotrányra utalok, hanem az is nagyon fontos, hogy egész Európára kiterjedő jogalapot biztosítsunk, melynek alapján informálni lehet a lakosságot, a nyilvánosságot az olyan élelmiszerek fentünt, feltüntéről, amelyek vagy hamisak, vagy lejárt a szavatosságuk, vagy pedig valamilyen csalás által kerültek átcímkézésre. A hivatalos ellenőrzésekről a 15. cikk szól, az emberi fogyasztásra szánt állati termékekről szól ez. És itt egy-két kérdés még felmerül. A 15. cikk egyes bekezdése általánosságban hivatalos ellenőrzésekről beszél. A, ezt az 853 per 2004-es rendelet követő szabályozása még nem ismert. Éppen ezért nem tudjuk, hogy mely esetben áll fenn ez a követ kötelezettség. A hivatalos ellenőrzés kötelező része lesz továbbra is a hús ellenőrzés. Aztán pedig az tisztázni kell, hogy az állatorvos végzi -e az ellenőrzést, vagy nem, hiszen nagyon sok értelmezési játékteret hat ez a meg, hagy ez a megfogalmazás, és fontos, hogy ezt tisztázzuk. Mi több, konkretizáljuk. A következő pont, amelyről beszélni szeretnék, a határ ellenőrző helyeken való állati termékek, illetve állathús ellenőrzésére vonatkoznak. Erről szól ez a cikk, és úgy gondoljuk, hogy itt még nem megfelelő szabályozás, a szabályozási tervezet nem elég pontos. Hiszen egyrészt az állatok fizikai ellenőrzését az állatorvosnak kell végrehajtani, ez helyes, hogy így van, ám a fizikai ellenőrzés az állati termékek fizikai ellenőrzését a megfelelő képzettséggel, rend, egészségügy, állategészségügyi képzettséggel rendelkező szakértők végzik. Mit jelent ez? Miért szélesebb ez a definíció, mint a fenti meghatározás? Tehát az állati, az élő állatoknál az állatorvos ellenőriz, de a állati termékeknél egyszerre csak egy szakértő. Ki ez a szakértő? Úgy gondolom, hogy itt is egyértelműen állatorvosi szakértelemre van szükség. Hozzá szeretném még azt is tenném, hogy az egészségügyi tanúsítványok kialakításánál az állatok és az állati termékek tekintetében hogyha egy harmadik államból jönnek, állatorvos kell, hogy kiállítsa ezt a tanúsítványt. Éppen ezért a rendelet tervezetben a, a mindenfajta ellenőrzést a hivatalos állatorvosra kellene bízni. A költségeket lefedő kötelező díjakkal való ellenő, az ellenőrzések ilyen díjakkal való finanszírozása problematikus, erről többről, többször beszéltek, hiszen az a fontos, hogy az ellenőrzést biztosítsuk az EU-n belül. Ugyanakkor meglátásunk szerint a jelenlegi rendszer, a díja kivetésére szóló jel, jelenlegi rendszer nem rossz, sőt működik. A hús és más állati termékek tekintetében kötelező díjkivetés, de más élelmiszerek tekintetében szerintünk elegendő volna a fakultatív díjkivetés rendszere. Az általánydíjak megítélésünk szerint jogi oknál fogva nehezen megvalósíthatóak, nehezen kivethetők. Ám hogyha kötelező díjkivetés működne a más élelmiszerek tekintetében is, akkor fontos, hogy a díjak kiszabásának elvei átláthatók és világosak legyenek, és a ráfordítás lehetőség szerint alacsony legyen. lehetőség szerint meg kell akadályozni, hogy az Európai Bíróságig eh, menjenek eh, a jogviták, hanem teljesen egyértelmű, átlátható, világos rendszerre van szükség ami pedig a legkisebb cégek díjmentesítéséről szól, ez a 82. cikk eh, szól erről, valóban a legkisebb cégeket tehermentesíteni kell. Kik ezek? Kevesebb, mint 10 foglalko- embert foglalkoztatnak, és kevesebb, mint 2 millió euró forgalmat bonyolítanak le évente. Ez azt jelenteni, hogy Németországban az üzemegységek 80-90%-át díjmentesítenénk. Ezt pedig mi nagyon problematikusnak látjuk, hiszen nem tudjuk, hogyan lehetne így a költségeket fedezni, hiszen komoly bevétel kieséssel állnánk szemben, főleg a hivatásos öm, mészárszékeken való hivatásos ellenőrzések tekintetében, tehát a hivatalos állatorvosok több ellenőrzést kellene, hogy végrehajtsanak, kevesebb bevételt elérve így. Ezen felül pedig a rászfordítási kritériumok nem teljesen világosak, hiszen a cégek adóbevallását kellene megvizsgálnánk. Ezen felül pedig a jelenlegi szabályozás a, a szabályozás tervezete oda vezetne, hogy a cégek felosztanák a saját magukat kis, kisebb cégre, és így kihúznák magukat a díjfizetés kötelezettsége alól. Ezzel a szabályozással az a veszély is fennáll, hogy a közkéznek kellene több ellenőrzést finanszíroznia, már pedig akkor, amikor a költségvetések nehéz helyzetben vannak, ez azt jelenteni, hogy a hivatalos ellenőrzések veszélybe kerülnének. És fennáll annak a veszélye, hogy az ellenőrző rendszer fenntarthatósága és ilyen módon az élelmiszerlánc biztonsága szenvedne csorbát. A 84-es cikkben tehát világossá kell tenni, hogy a legkisebb üzemegységekben is azok a tevékenységek, amelyek e- egyéb ellenőrzéseket tesznek szükségesé, díjakkal láthassák el, ugyanakkor persze a bagatel díjaktól el lehetne tekinteni. Végezetül pedig, van-e még itt valami bász, bármely más észrevételem? Természetesen a delegált jogi aktusokkal szemben komoly fenntartásaink vannak, hiszen ezeket nem ismerjük, és ilyen módon ezzel kapcsolatban nem tudunk végleges véleményt kialakítani. Ezzel zárom mondandómat, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Hartmann úr az egyértelmű mondataért. Minnyáján beszéltünk már a pénzekről, úgyhogy Borello úr, most ön a sor, hogy javaslatokat tegyen hogy az elképzeléseit ismertesse. Grazie, signor Presidente. Sono... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ismertessem önökkel a hivatalos ellenőrzési egységnek a véleményét Olaszországból. Mi vagyunk a felelősek az integrált nemzeti tervért. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra tartjuk a bizottságnak az előfeszítéseit, hogy megtette a javaslatot, és megpróbálja egyszerűsíteni a hivatalos ellenőrzéseknek a keretrendszerét. De én úgy gondolom, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer egy színek van non, a, ö, ahhoz, hogy harmonizált és uniform rendszert valósítsunk meg, mint az állategészségügy, mint a növényegészségügy területén, és hogy egyértelművé tegye a helyzetet a gazdasági szereplők számára. Ami a díjak kérdését illeti, és a tanulmányt, amit 2009-ben végzett a bizottság, az azt mutatta, hogy akkor kaphatunk megfelelő finanszírozást a jelenlegi szabályzások keretében, hogyha a célkitűzések ugyanazok minden egyes tagállamban. A kollégám is éppen erről számolt be. De én úgy gondolom, hogy az új kitételek, azok nem oldják meg az összes problémát, amit beazonosítottunk, és esetleg még veszélyeztetheti az új rendszer fenntarthatóságát is esetleg kiegyensúlyozatlan vagy nem egyenlő módon oszolhatnának meg a terhek. Én úgy gondolom, hogy az ellenőrzéseknek a költségeit az ellenőrzéseket lefolytatóknak kellene fedezni. Ez a megoldás szerintem nem működhet a gyakorlatban, hiszen ezek az ellenőrzések, amelyeket lefolytatunk, ezeket olyan cégeknél is lefolytatunk, akik hasznát látják ennek, hiszen megkapják a tanúsítványt, és annak alapján forgalmazhatják a termékeiket, de ugyanakkor a fogyasztók érdekeit is szolgálják, hiszen bízhatnak így a fogyasztók az élelmiszer minőségben. Ezért aztán azt gondolom, hogy az ellenőrzéseknek a költséget meg kellene osztani. Igen, az ellenőrző cégeknek kellene fedezni az ellenőrzési díjak egy részét, de nekünk is fizetnünk kellene. Hogyha közegészségügyi érdekeket szolgálnak az ellenőrzések, akkor a tagállamoktól el lehetne várni azt, hogy kifizessék ezeknek a, a költségeknek az egy részét, az beszedett adókból fedezik ezt. Egy másik pont, amit szeretnék megemlíteni, és um, ezt említette a kollégám az állatorvosi szervezettől, hogy a begyűjtött díjak nem azokhoz kellene, hogy befolyjanak, akik elvégzik az ellenőrzést, hanem biztosítani kellene azt, hogy a jövőben is az elvégzendő ellenőrzéseket fedezék. Véleményem szerint a jelenlegi finanszírozási rendszernek a hiányosságait úgy oldhatjuk meg, hogyha európai szinten közös normákat vezetünk be a hivatalos ellenőrzésekre, egy minimum gyakoriságot kell bevezetni az ellenőrzésekre, minden olyan területen, ahol előírják az ilyen ellenőrzéseket, figyelembe véve a kockázati tényezőket. A bizottság delegált jogi aktusok segítségével majd megszabja, hogy mi legyen ez a minimális időintervallum. De ez csak az állati eredetű termékekre vonatkozik. Mi azonban tudjuk, és mások is szóltak erről, hogy növények is nagyon nagy veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre, például az E. coli esete, vagy a hepatitis A-nak a veszélye, ez megtörtént Olaszországban is, erdei gyümölcsökkel kapcsolatban, amelyek hordozók voltak, amelyeket harmadik országból importáltunk. Ezeket az eseteket ki kell küszöbölnünk, és standard ellenőrzési gyakorisággal kell lefolytatnunk ezeket a vizsgálatokat. A bizottságnak és a parlamentnek rá kell erre bolintani, nem szabad delegált jogi aktusokra bízni ezek megvalósítását. Hiszen a delegált jogi aktusnak az elfogadtatása évekig is elhúzódhat. Most pedig a valós költségek fedezésére a díjak szedését illetően. A bizottság nem tért ki arra, hogy lennének összehangolt, normalizált, minimális díjak. Ez szerintem összeegyeztethetetlen a szabályzással. A minimális díjakat egy összegben kellene beszedni egy bizonyos periódusra vonatkoztatva. Tehát az, hogy megszabjuk, hogy jelenleg mi a kötelező díjak mértéke, ezt jelenleg a tagállamok döntik el, mint hogy azt is, hogy milyen gyakorisággal végezzék az ellenőrzéseket ezen kívül nincs, nincs arra definíció, hogy mi a minimális díj, ez viszont azt jelenti a tagállamok számára, hogy nem tudják, hogy mennyi erőforrásra lesz szükségük, így ez kihat arra, hogy mennyire képesek megszervezni a jövőre nézve az ellenőrzéseket. Tehát mi azt javasoljuk, hogy a harmonizált minimum kötelező jellegű díjakat megszabjuk, és úgy bontjuk le tagállamokra, hogy figyelembe vész, vesszük a társadalmi és gazdasági helyzetét minden egyes tagállamnak. Végül van még egy dolog, amire szeretnék kitérni, ez a mikrovállalkozásoknak a kérdése. Ez egy nagyon érzékeny téma. Én úgy gondolom, hogy ez a kitétel bizonyos országok számára kritikus. Olaszországban például az élelmiszeriparában működő vállalkozások 93%-a mikrovállalkozás. Hol húzhatjuk meg a határt? A tagállamok képesek arra, hogy ezeket az ellenőrzéseket finanszírozzák, és minden mikrovállalkozáshoz ellátogassanak a vállalkozások 93%-ához? Én ezt kétségbe vonnám. Mi támogatjuk az olyan intézkedéseket, amelyek szolgálják a mikrovállalkozások érdekeit, de igazságosabb lenne, ha lenne egy díjtáblázat, és a díjszabás attól függne, hogy mi a termelői képessége az adott vállalkozásnak. A 882-es rendeletből kiindulva. Jelenleg azt minnyáján belátjuk, hogy a harmadik országokból érkező áruk importját ellenőriznünk kell. És ezeket a termékeket és terményeket bármelyik beléptetési és felhasználási ponton lehetne ellenőrizni. Ehhez azonban elengedhetetlen az, hogy a díjszabás táblázat harmonizált legyen, és közös legyen a referenciaérték. Például vagy százalékban szabnánk meg a beszedett vámtól függően, vagy hasonló módon. ha nem hangoljuk össze az importtarifákat és az ellenőrzések díját Európában, ez hatással lesz a biobiztonságra, a határoknál, illetve az import volumenére. A biobiztonság kérdés egyébként már 2007 óta foglalkoztatja a bizottságot. Tehát meg kell szabnunk az ellenőrzések minimális számát, minden egyes tagállamnak el kell ezt fogadnia azért, hogy egyforma szintű biztonságot biztosítsunk az EU-ban minden egyes tagállamban, és harmonizálnunk kell az ellenőrzések díját. Köszönöm szépen a figyelmüket, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy szólhattam önökhöz. Köszönöm. Köszönjük szépen, nagyon informatív előadást hallottunk. Ezzel még sokat fogunk foglalkozni, amit ön javasolt. Köszönöm. Most a végrehajtási intézkedések témájában John Barnes urat fogom kérni, hogy tartson meg időadását. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Arról szeretnék áttekintést nyújtani, hogy milyen végrehajtási javaslataink vannak a végrehajtási eljárásaink tükrében. Évente több ezer ilyen van. Az Egyesült Királyságban több mint 400 végrehajtó hatóság működik helyi, regionális, központi szinten, és ezek több mint 600 ezer élelmiszeripari céget felügyelnek, kiskereskedőkből csak 430 ezer van, és 500 ezernél is több ellenőrzést végzünk évente. Ezek többségét bejelentetlenül végezzük, ez egy fontos szempont. We do get... És prioritást élveznek az élelmiszer egészségügyi ellenőrzések ezen az 500 ezeren belül. Legalább 100 ezer foglalkozik az élelmiszerek összetevőivel és csomagolásával. Ezeket csak azért mondtam el, hogy lássák, hogy nálunk elég jó stresszteszt működik a tekintetben, hogy a rendeletek mennyire végrehajthatóak. A 2004-es rendelet fontos kerete ezeknek az ellenőrzéseknek, és nálunk ezek hatékonyan működnek, de persze nem mindegy, hogy a különböző szintek, a különböző résztveszők, a cégek, az önkormányzatok milyen szinten értik, látják át ezeket. Jelenlegi, a jelenlegi javaslat ö, talán javítja majd a jelenlegi keretet, és kiterjeszti az élelmiszerlánc új elemeire is az ellenőrzést. Mi is javasolnánk e tekintetben néhány új intézkedést, hogy a tudatos csalás, vagyis angolul a fraud esetében mit kellene érvényesíteni. Nálunk az élelmiszeripar a legnagyobb munkaadó, és a fogyasztói bizalom elvesztése, megtartása vagy megszerzése legfontosabb gazdasági kérdés is nálunk. Ezért reméljük, hogy lehet javítani a helyzetet. A 882-es rendelet működésére vonatkozóan csak arról beszélnek nék, hogy ez hogyan kezelte a kockázatot, hogyan mérhető a kockázat az élelmiszer egészségi kockázatok szempontjából ez a helyi önkormányzatoknak és az országos hatóságoknak is megadja a jogosultságot arra, hogy általuk választott kört vizsgáljanak. Hisszük azt, hogy a rendelet tervezet és ennek a minket eddig elért szövege fontos szerepet ad majd az önellenőrzésnek is. Szerintünk ez pozitívan befolyásolhatja az élelmiszeri szereplők működését, és a helyi rendeletek megalkotóinak is megkönnyíteni a, a dolgát a kevésbé súlyos kockázatokat jelentő témákban. Ide értjük mi a kikötői ellenőrzések és a szárazföldi ellenőrzésekre vonatkozó új javaslat szövegét is. A 882-es rendelet kapcsán nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ez már most előírja, hogy csak kompetens szakemberek végezhessenek ellenőrzéseket, hogy soha meg ne rendülhessen egyik tagállamban sem az ellenőrzési kompetencia, és gyorsan kell fellépni, gyorsan kell kialakítani, például a Lóhus Botrány is megmutatta ezt, az új típusú problémák esetén a szakértelmet. Valamennyi tagállamnak ebben felelőssége van, tehát folyamatosan ellenőriznie kell saját ellenőrzési rendszerét, hogy az megfelele az új kihívásoknak és erre jó javaslat van az új rendelettervezetben, ez egy nagyon fontos láncszem, ami pedig a hivatalos laborok működését illeti, ezek akkreditációját valóban meg lehet még erősíteni, hogy a jövőben százszázalékos biztonsággal lehessen hagyatkozni ezeknek a következtetéseire. Támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyek növelnék a, az átláthatóságot. Egyes tagállamok emiatt aggódnak, és egyes cégek is, de a javaslat szerintünk ö, jó, mert megosztja a felelősséget az, az önkormányzati kormányzati szereplők és az ipari gazdasági szereplők között. Nálunk az Egyesült Királyságban már régóta működik egy hatékony ö, és már 440 ezer cég által alkalmazott besorolási rendszer, amit az interneten működtetünk. Az egyes cégek higiéniai minőségét egy sok szempontú és sok szemű hálózat ellenőrzi, és minden cég abban érdekelt, hogy itt a lehető legmagasabb minősítést szerezze meg. Ez egyszerű, hozzáférhető, mindenki láthatja, sokan férhetnek, és kialakított rendszere van. Ez nem csak általában az élelmiszerekre vonatkozóan működik nálunk, hanem van külön egy hús higiéniai ellenőrzési hálózat is, és ez ennek a rendszernek a működtetése nálunk jelentősen növelte a minőséget. Ez kiegészítheti tehát a bejelentetlen hivatalos ellenőrzések rendszerét de ha kialakítunk egy ilyen rendszert, akkor ezt érthetően kell megfogalmazni, igazságosan, és úgy, hogy még átléphető, vagy átugorható lécet tegyen a cégek elé, ne legyen se túl magas az elvárás, se túl alacsony. Tehát finom hangolásra van szükség. De az ilyen ötleteket támogatjuk. Ami a végrehajtási intézkedéseket illeti, korábban is és most is támogatjuk azt, hogy legyen több harmonizáció a határokon átnyúló ellenőrzések tekintetében. Célzottak legyenek a határokon átívelő ellenőrzések, ne legyenek közöttük átfedések, ugyanolyan elvi és gyakorlati alapon működjenek. Ezt a gondolatot mindenképpen támogatjuk, és minden olyan rendszert, amely megfelel ezeknek az elveknek, és persze amely nem bürokratikus, egyszerű és áttekinthető. Támogatjuk az ellenőrző laborokra vonatkozó új rugalmasságot is. Gyakran a tagállami jogalkotó merev, és nem ö, tudja az egyébként jó szabályokat ö, jól alkalmazni. Mi azon vagyunk, hogy a már korábban is elhangzott okok miatt a laboroknak egyfajta rugalmasságot megadjunk, különösen az új típusú kockázatokhoz való felnövés érdekében. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem szabad túlzottan előírni, hogy mit, mikor csináljon egy labor, hanem részben autonóm legyen a tekintetben, hogy mely honlapokat zár le, milyen képzéseket indít, kiknek milyen módon indít segítségnyújtási programot, milyen hálózatokat alakít ki. Tehát ne akarjuk ezeket a laboroknak egységesen kívülről előírni. Végül pedig a csalásról, tehát a tudatos jogsértésekről beszélnék. Egy konkrét példát tudok önöknek bemutatni. Nemrégiben kiderült egy vizsgálat során, hogy egyetlen pizza, a pizza 35 különböző alkotó elemet tartozott, és ezek összesen 60 országot jártak meg 5 kontinensen. Na most nyilvánvaló, hogy ha ennyi adalék ennyi országon át utazott, akkor ezt látható, hogy ez ellenőrizhetetlen és az egyes helyeken fellépett ellenőrzési hatóságok összeadódhatnak olyan termékek esetében, amelyek ennyi összetevőt tartalmaznak. A lóhús botrány esetén is megalapítottuk, hogy az ellenőrzési rendszer alapvetően működött, volt egy élelmiszer adatbázis, és 1380 ponton végeztünk ellenőrzést, komoly adatbázisunk volt, voltak javaslatok arra, hogy hol kell javítani a pontszerűen a rendszert, de mégsem volt elég intelligens a rendszer, illetve nem volt hát információ szerzési eh, ága ennek eh, az ellenőrzési körnek, eh, olyan értelemben, hogy tagállamok között, vagy pláne harmadik országokra vonatkozóan információt szerezhettünk volna egyes összetevőkről. A tudatos csalások elleni küzdelemben a hatóságokat fel kell fegyverezni, új eszközöket kell a kezükbe adnunk. És akár törvény hatósági ellenőrzésekre is fel kell őket jogosítani. Támogatjuk ezért azokat a javaslatokat, amelyek az arányos, de szigorú büntetést irányozzák elő. Nálunk most is van olyan ága a jog mm, az igazságszolgáltatásnak, amely bűnügyi jellegű és az egészségügyi kockázatokkal összefüggésbe hozható. Az ilyen típusú ellépést támogatjuk európai szinten is. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy ez az előadás nagyon fontos volt számunkra, jogalkotók számára. Most pedig utolsóként Loak Evennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy az importról tartja meg az előadását, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a francia szempontot is behozhatom ebbe a vitába. Az import termékek ellenőrzése tekintetében mi már elfogadtunk egyszer egy memorandumot, amely a 2008. decemberében, ami erről a témáról szólt,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 a tanácsnak egy 2008-as döntésére alapul, és a bizottsági javaslat egy új aspektusát szeretném itt kidomborítani a rendelettervezetben. Az importokra vonatkozó részt. Amint önök is tudják, Franciaország a legnagyobb importőre az Európai Uniónak élelmiszerek tekintetében, és nagy exportőrök is vagyunk. És ezért fontos a határokon az ellenőrzés, hiszen ez Európa, egész Európát védi az állatag és, állati és növényi eredetű termékek esetében, ha egy tagállam így vagy úgy lép föl. Négy termékcsoportot különböztetünk meg, az állati eredetű termékek, az állati eredetű termékeket, a növényi eredetű termékeket és egyéb növényi termékeket. A bizottság az importok esetében növényegészségügyi ellenőrzéseket végez, és egyes harmadik országok vonatkozásában egyes termékcsoportok importját be is tilthatja. Az ehhez szükséges ellenőrzés, az ellenőrzések kiterjednek a különböző tanúsítványokra, dokumentumokra, a harmadik ország beli tanúsítványra arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel az európai normáknak, aztán egy fizikai ellenőrzés is létezik a biológiai és vegyi kockázatok tekintetében. A harmadik ellenőrzés típus az nem a határokon zajlik, hanem a rendelet tervezett első pont első részével összhangban a feldolgozott termékek vizsgálja a tekintetben, hogy lehet-e van-e bennük például ugye növényvédőszer maradék. Az importokra persze hatnak a különböző kereskedelmi szabályok, és a WTO-nak és a világkereskedelmi a kereskedelmi világszervezetnek is a szabályai is, tehát a jogszerűséget is vizsgálni kell, a megfelelőséget a Codex Alimentariusszal és egyéb nemzetközi egyezményekkel, normákkal, standardokkal. Ezek alapján is lehet tehát elemzést végezni, ez is egy ellenőrzési típus. Az Európai Unió a tagállamokban hálózatot működtet, a határ ellenőrzések szervek egy hálózatát, állategészségügyi és növényegészségügyi ellenőrzési pontok hálózatát. De nem egyforma ezeknek a szerveződése, egyes helyeken ugyanaz a szervezet lefolytathat minden típusú vizsgálatot, máshol ezek specializálódnak. Nem Franciaországban ezeket megpróbáltuk összevonni, a hasonló kompetenciákat egy fedél alá tenni. Ez megtakarításokkal jár, és egyéb előnyökkel is. Ezen a térképen láthatják, hogy a kikötőinkben milyen típusú ellenőrzéseket lehet végezni. Körülbelül 90 ellenőrzési pontunk van, és a színek mutatják, hogy melyik miért lehet felelős, és hát persze Párizsban is működik ilyen, nem csak a parti kikötőkben. Most a növényegészségügyi pontok együttműködéséről szeretnék beszélni, az ellenőrzések, import ellenőrzések harmonizációjáról. Ezt egy számítógépes rendszer segíti, és az utóbbi évek során ez sokat javult. Valamennyi európai határellenőrzési ponton van ennek inputja, tehát a EU normákkal nem, megfelelő, normáknak nem megfelelő kontingenseket központi adatbázis alapján le lehet állítani. Ez az úgynevezett Traces mm, rendszer bevált. A bizottság azt javasolja, hogy azt most bővítsük ki, ne csak az állat egészségügyi szempontokat, hanem egyéb szempontokat is vizsgálhassanak ezek a résztvevő ellenőrzési pontok. Tehát mi is érdekeltek vagyunk a harmonizációban. Uh, nyilván ez egy állami feladat, és ennek illetéke van, ezt az illetéket az ön vagy központi kormányzatok vetik ki, és egyetértünk azzal a javaslattal is, hogy a kis volumenű termelőket részben kivonják a, ennek költsége alól, de ezzel azért az a gond is együtt járhat, hogy a ma fizetős cégek egy körre kikerülne a fizetői körből, és akkor a finanszírozás kerülne veszélybe. Kollégák beszéltek már arról, hogy a növény és állati eredeti termékek importja között van egy alapvető különbség ellenőrzési szempontból. Az állategészségügyi ellenőrzéseknek egy zárt rendszere működik. Van egy pozitív lista, vagyis ami nem felel meg a pozitív listának, az automatikusan tilos. A növényegészségügyben fordított a helyzet, amit nem tilt explicite törvény, az megengedett. És eh, ez eh, annyiban nehézség, hogyha most egységesíteni akarjuk a szabályokat, akkor ez az elv esetleg eh, sérül vagy változik. Ráadásul az egyes országok tekintetében is különbség van. Sőt, válaszreakcióként harmadik országok esetleg ugyanúgy járnak el, ahogy mi, ha változtatjuk a rendszerünket, tehát ezzel is számolni kell egy új szabályrendszer kialakításakor átlagosan a növényi termékek importja során 3%-ot szoktunk nem megfelelőnek találni, az állati termékeknél ez 0,7%. Ez részben az előbb említett problémából adódik. A harmadik országokból származó növényi importoknál sokkal nagyobbak a volumenek és a külföldi kereskedelmi partnerek nyomása ránk, mint az állati termékek esetében és itt éppen ezért nem is nagyon javult az évek tükrében egyes termékcsoportok esetében a növényegészségügyi helyzet. A legkritikusabb a helyzet egyes pálmák, pálma alapú termékek, pálmaolaj tekintetében és bizonyos növénybetegségek tekintetében. Tehát szerintünk a növény egészségügyi ellenőrzések területén előre kéne most már lépni. Nem csak a megelőzés fontos, hanem a, a kiküszöbölés is, az előzetes kiküszöbölése a problémáknak egy rendszerszerű módon. A vét EU-val összhangban kell fellépnünk. Ha bármit megváltoztatunk a jelenlegi szabályokon, akkor a bevezetés csak lassan lehet végrehajtani, mert a WTO szabályoknak is meg kell felelni. Úgy gondolom tehát, hogy a bizottsági javaslatok többsége előrelépést jelent, de a javaslatok köre még nem teljes, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a harmonizáció egyszerűsítés és hatékonyság elvei valóban ö, működjenek, illetve a növényegészség jelenzések terén van szükség tovább lépésre. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy köszönettel tartozunk mindenkinek, és most pedig Klász asszonynak adom át a szót, hogy kezdje meg, a, hogy vezesse le a vitát. E, alelnök asszony jönné a szó. Köszönöm Horst Nelhárt. Köszönöm a specialistáknak is, hogy itt elmondták az észrevételeiket. Sok vitatott kérdés van. Éppen ezért meg szeretném kérni a kanadai kollégát, hogy először szóljon hozzá, hiszen nem csak az európai közös piac működik, hanem létezik egy világra kiterjedő kereskedelem. És éppen ezért nagyon fontos, hogy jól együttműködjünk a többi állammal, és éppen ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy hőn is elmondja a saját nézőpontja szerint, hogy látja ezt a kérdést. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy meghívtak. Először is azt szeretném mondani, hogy nagy kíváncsisággal, érdeklődésről olvastok a jogszabálytervezetet, amelyet a VT-hoz is eljuttattak is. A ma délutára be eljuttatott előadásunk alapján mi is éppen a saját élelmiszerbiztonsági rendszerünket modernizáljuk, és egy új jogszabálytervezetet is készítettünk el, amelyre a Royal Ascentet, a királynő jóváhagyást megkaptuk, és ezt a Safe Food for Canadians Act-ként, vagy élelmiszerbiztonsági kanadai törvényként ismerjük. Sok hasonlóságot mutat ez az önök törvénytervezetével, mi több egy-két területen nagyon hasonlatosak egymáshoz, különösen a kockázat alapul vételeiben, hiszen ez akár az USA-val való kereskedelmünket meghatározó közös jogszabályban is az kockázat alap működik. Kanada azért akarja modernizálni a hatályos jogszabályait, hogy a különböző jogszabályokat harmonizálja, közelebb vigye egymáshoz, és egyszerűbbé tegye a szereplőknek, hogy az új rendszerben működjenek, másrészt pedig a csalás esetén, erről majd után ugye hallottunk, növeljük a büntetések szintjét, és biztosítsuk a finanszírozást is. Erről is gondolkoznak önök. A kanadai élelmiszerbiztonsági ügynökség finanszírozását 1987 óta megalapításunk óta nem ö, változtatták meg a finanszírozását, és erre most szükség volna. ...2014 tavaszán rukkol majd elő a jogalkotó a törvénytervezettel, mely a finanszírozás kérdéseit szabályozza. Természetesen nyitva állok a kérdésekre, szívesen válaszolok, a prezentációt megkapták, a websájtunkon láthatják az egyik előadást, amely részletezőbb. Tehát voltak éppen csak azt akartam mondani, hogy ez a két jogszabálytervezet sok szempontból nagyon hasonlít egymásra. Köszönjük szépen! Lejangi asszony ezt a bevezetőt. És valóban a titkárság mindenkihez eljuttatta ezt az anyagot. Nálunk az a bevett szokás, hogy az árnyék jelentéstevő kapják meg először a szót, először, tehát Horst Schnellhártot, a néppárt árnyék jelentéstevőjét kérdezem. Hát rövidre foghatom magamat, hiszen el kell kezdenünk az intenzív munkát. De, hölgyeim, és úgy gondolom, uraim, úgy gondolom, hogy összességében üdvözölhetjük ezt a javaslatot. Eleinte inkább meg voltam riadva, hogy ilyen átfogó munkát tesznek le az asztalunkra, és úgy gondolom, hogy valóban célra vezető és érdemes a jogalkotó, illetve az Európai Bizottság azon tervezete, hogy a különböző szabályozási alterületeket egy szabályozó rendszerbe ötvözze, de vigyázni kell arra is, hogy nehogy túl sok utólagos szabályozó szabályt kelljen elfogadni. Tehát, hogy úgy fogadjuk el ezt a törvényt, ezt a jogszabályt, hogy az idáigi végrehajtó intézkedésekhez illeszkedjenek. Ezért a delegált jogi aktusok kérdését ebben a ezen a területen vizsgálatra szorulónak tartjuk, megvizsgáljuk ezeket, hogy mennyire van ezekre szükség, és mennyire tesznek világos kijelentéseket lehetővé, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy mennyire félrevezetőek esetleg. Ez egy nagyon átfogó munka lesz. Egy nagyon nagy problémát látok iránt a finanszírozás területén is. Sok javaslatot készítettek el, és úgy gondolom, hogy ez valóban egy nagyon fontos probléma. Németországból jövök, és a különböző alsóbb szintű képviselőkkel felvettem a kapcsolatot, a landerátokkal, mondjuk a járási vezetőkkel felvettem a kapcsolatot, és bizony felmerült a finanszírozás kérdése a velük való párbeszéd során. A németországi szövetségi rendszer további problémákat vet fel. Egész egyszerűen nem lehet a központilag előírni a finanszírozás rendszerét, ezért úgy gondolom, hogy az egész jogszabály tervezet, és ilyen módon az erről szóló jelentés, Európai Parlamenti jelentés kulcs eleme a finanszírozás lesz. Az Európai Bíróság sok ítéletet hozott ezzel kapcsolatban. Üdvözlendő, hogy az bizottság jogszabálytervezetében szembenéz a finanszírozás problémájával, de a jelenlegi megoldást nem tartom végrehajthatónak, megoldhatónak. És már be is fejezem mondandómat, rövid az idő, mely rendelkezésünkre áll. És voltak éppen nem is árnyék jelentéstevőként tartom magamat fontosnak, hanem inkább a mediátornak, aki figyel a, a felhasználók észrevételeire, felvetéseire, amelyet, amelyeket most elmondtak. Köszönöm Horst Schnellhardt, Pirillo jelentéstevőt a vita végén próbáljuk meghallgatni. Egyetért ezzel igen, akkor Bart Stásznak adjuk meg a szót, a zöldek részéről aztán Judy Görling, és aztán Linda McEwan Bart. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Az első kérdésem Michael Scannell hez szól, és az ő az előadásával kapcsolatos arról beszélt, hogy csökkentéseket látunk a tagállamok költségvetésében, és hogy ez kihat az elérhető erőforrásokra, amelyekkel a nemzeti biztonsági hatóságok élhetnek. Ez pedig kihat az ellenőrzésekre. De gondolom, hogy az ön saját anya intézményére is kihat ez, úgyhogy ezeknek a csökkentéseknek mi lesz az eredménye az ön munkahelyén, hogy érinthet hogy érinti ez a személyzetet. Aztán Schnellhardt úr beszélt az ellenőrzésekről, arról, hogy a vitának a központi eleme az, hogy ki és hogyan finanszírozza ezeket az ellenőrzéseket. Aztán Pudulé úrhoz is lenne egy megjegyzésem. Én úgy vélem azt, hogy ha hatékony ellenőrzési rendszert szeretnénk megvalósítani, akkor függetlennek kell lenni mind a hatóságnak, mind a szakértőknek. Ezen kívül a hatóság kell, hogy védje a saját személyzetét, és megbízható kell, hogy legyen ez a vizsgálat. Önvizsgálatot is lehet szervezni, mindenféle kezdeményezést lehet tenni, de hogyha hatékony rendszert akarunk, akkor független rendszerre és szakértőkre van szükségünk. A kérdésem pedig az, hogyha egy díjazási rendszert vezetünk be magában a szektorban, akkor ez hogy egyeztethető össze azzal, hogy független maradjon az ellenőrzést végző személy, hogyan lehet azt garantálni, hogy nem lesz részrehajló. Ha az ellenőrzéseket maguk a működtetők finanszírozzák, akkor hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez nem fog negatívan hatni az ellenőrzések függetlenségére és minőségére. Én tudom, hogy a gazdasági tényezőket figyelembe kell venni, tudom, hogy ezt meg azt ellenőriznünk kell, de továbbra is azt hogyan tudja garantálni, hogy teljes mértékű a függetlenség. Köszönöm szépen, bár Stász, Judy Girling, hogyha szeretne természetesen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy hatalmas munka, úgyhogy nyilván nem tudok mindenre kitérni, de néhány dolgot hagy említsek meg. Kudulé úr, hagy kérdőjelezzem meg az egész jogi aktusnak az alapját. Egyértelművel kell tenni, hogy a keretszabályzásra miért van szükség, mit hoz plusz eredményeket. Az, hogy mindent egy kalapba gyömöszölünk, az összes kívánság listát, ez önmagában nem szentesíti az eszközt. Valami magyarázatot nyújtani kell. Hatékonyabb lesz, olcsóbb lesz a rendszer. Mi az alapelképzelés? Mi az alapelképzelés a javaslat mögött? Azért aggaszt engem ez, mert cikről cikre olvasom a javaslatot, és olvasom, hogy ez állatokat hogyan szállítják. Ebben a parlamentben gyakorlatilag mindenki, aki itt ül, nagyon sok időt töltött az állatszállítás kérdésével. Ez egy nagyon fontos kérdés. Említik ebben a jogi keretben több cikkben, és nagyon aggódom, hogy nem elég részletes az, amit a bizottság javasol ezzel kapcsolatban. Igazából azt szeretnék, hogyha gyorsan le tudnánk ezt, és nincs időnk arra, hogy belemenjünk a részletekbe. És csak egy kis példa arra, hogy miért lenne szükség idő arra, hogy nehogy valami helytelen jogalkotást fogadjunk el, és hogyha ennyire kell sietnünk, az megkérdejelezi a munkánkat. Aztán a második pont, nem említem a fekete lyuk kérdését, ha nem fizettetik meg a mikrovállalkozások az ellenőrzések díjat, akkor ugyan ki fogja ezeket megfizetetni. Aztán a szubszidiaritás, megint megkérdőjelezik az egész elv, az, hogy kötelező fizető rendszert rójunk ki egy tagállamra, bármely tagállamra, ez megkérdőjelezi a rendszert. Úgyhogy nyilván jelenleg szerintem ez problémás. Ezen kívül a megfelelő büntetések a szubszidiaritás, hogyha ezek büntető jogi jellegűek, akkor hogyan lehetne ezeket egységesíteni és összehangolni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben igen, büntető jogi felelősséget kellene kiróni ezekre a jogsértőkre, de gyakorlatban nem sok mindent látunk, úgyhogy az, hogy egy új jogalkotást fogadnak el, ezt nem tesz semmit. Köszönöm. Linda McEwan. Yeah, I mean, I, I've sat and listened here. I won't pretend. Nagy figyelemmel kísértem ezt a vitát, de nem állítom, hogy elolvastam, hogy lett volna időm, hogy elolvasom az egész jogtabály, jogszabálytervezetet, de Pudli urat kérem, hogy magyarázom, két nagy élelmiszerbotrány volt tavaly. Egyrészt a, a német um, um, zöldségekből, salátalevegekből származó E. coli fertőzés, ahol többen meg is haltak, másrészt pedig a hús, a lóhús botrány. Kérdezem, ahogy Judy Görl is tette, hogy mi szerepel az új jogszabályban, amelynek segítségével a csalást jobban fel tudjuk fedni, hiszen a lóhús botrány egyszerű csalás volt. Ha érvényes volna az új jogszabály, akkor akár az E. coli fertőzés Németországban, akár a második eh, ellen, második eh, botrányt jobban ki lehetette volna szűrni, hiszen a francia kollega beszélt a, a zöldségek ellenőrzéséről, és azt halljuk, hogy az USA um, élelmiszer és gyógyszerügynöksége is egyre több probléma van itt szemben a zöldségek ellenőrzése során. Tehát kérdezem, hogy más országokban ellenőrzik a zöldségeket, nálunk pedig nem. És aztán Szkenne úrnak a minőség kérdéséről szeretnék beszélni. Ugye itt most sokkal inkább az élelmiszer biztonság és nem az élelmiszer minőségéről beszélgetünk. Arra gondolok, hogy múlt héten hallottam arról, hogy hogyan ellenőrzik a sertés vágóhidakat. De hát nem a minőségről beszélünk most, hanem a biztonságról attól, hogy valaki mondjuk nem a legmagasabb minőségű élelmiszer teszi meg, meg nem fog megbetegedni. Tehát két dolog az élelmiszer minősége, és a másik pedig az élelmiszer biztonság kérdése. Biztonságos az élelmiszer, és mindkét kérdést EU szinten kellene ellenőrzni. Hartman doktort pedig a hivatalos állatorvos szerepéről kérdezem az élelmiszer láncban a dereguláció fényében, az önellenőrzések fényében úgy gondolja, hogy ez a javaslat lehetővé teszi, hogy akár a független állatorvosok, amiről Bart Stas megőrizzék eh, az láncban a szerepüket. Beszéltem az Egyesült Királyságban emberekkel, akik a lóhús botrányt vizsgálták, és a nagy kereskedők egész egyszerűen nem hisznek az önellenőrzés rendszerében, hanem saját ellenőröket vetnek be a nagy kereskedelmi láncok. Ám a kiskereskedők vagy a kereskedő láncok nem osztják meg az így szerzett információkat a hatóságokkal. Mondom, hogy mind a, a zöldség, gyümölcs piacon is érvényes ez, Ugye például a, a fair trade banánokkal volt egy ilyen botrány, hogy maguk a nagy élelmiszerláncok kellett, hogy ellenőrizzék, hogy tényleg fair trade-e a banán, hogy nehogy félrevezessék őket. Tehát nagyon fontos, hogy az ellenőrzés megbízható legyen, és talán kisebb ellenőrző teherrel, kisebb adminisztrációs teherrel pontosabb ellenőrzéseket végezzünk. Aztán hús ellenőrök arról is tájékoztattak, hogy az egyik probléma a lóhús botrányban abban rejlett, hogy a hús mészárszé, a mészárszékeket nem ellenőrizték kellőképpen. Régen szúrópróba szerű ellenőrzés volt, ma pedig csak hat hónaponta egyszer ellenőrzik ezeket a húsfeldolgozó üzemeket, tehát ahol a mészárszékről származó húst feldolgozzák. Kérdezem, hogy az új jogszabály mit változtat meg? Hiszen meg kell magyaráznunk az embereknek, a, a választóknak, hogy mi a szándékunk ezzel a jogszabálytervezettel. Miért van szükség ekkora jogszabályra? Köszönöm, ez jó sok kérdés volt Linda Mekeven. Tessék, parancsolj, itt a következő kérdés. Köszönöm szépen. Támogatom a kollégák kezdeményezését, és köszönöm Klasszasszonynak, hogy megszervezte ezt a mai eszmecserét, ahol elhangzanak végre a jó kérdések. Gratulálok! Először is azzal kezdeném, hogy mire is terjed ki az ellenőrzés. Tudjuk valamennyien, hogy a, ma, ma probléma az, hogy ugyan van minden szinten és minden országban jogalkotás, ami erre vonatkozik, és ez persze mind az állategészség ügyből nőtt ki. De mégis van gond az ellenőrzésekkel. Először is tehát az a kérdésem, hogy minden tagállamban megfelelő szinten zajlanak-e az ellenőrzések? Az a benyomásom, hogy nem. Látjuk, hogy élelmiszer ügyekben a mell pótlás kérdésében például sok ezer nő visel ilyet. Kiderült, hogy mivel a francia szabályok alapján ilyet vagy olyat nem lehet beoperáltatni, ezért elmennek más Európai Uniós országba, ahol elérhető ez a protézis, és nyilvánvaló, hogy ez Európában nem így kéne, hogy működjön, tehát miért nem egyforma szintű az elvárás minden tagállamban egy ilyen egyszerű kérdésben. Miért nincs tagállami szinten harmonizálva az ilyesmi? Ami pedig az igazi élelmiszeripari termékeket illeti, és azoknak a harmadik országbeli eredetét. Milyen szintű ellenőrzéseket végzünk? Nekem itt több tucatnyi eset leírásom van, hogy milyen botrányok voltak az EU-n belül, különböző, akár járványok, amelyeknek az ellenőrzés hiánya volt az oka. Nem értem, hogy miért nem ugyanaz az elv, amely Európa szerte az ellenőrzéseket motiválja, vezérli. Aztán a szankciók terén is nagyon nagy az eltérés. Ugye mindig is lesznek olyan tisztességtelen személyek, akik haszonvágytól hajtva bűncselekményeket fognak elkövetni. A darált hús, a lóhús, botrány, marhahús, lóhús keverése kapcsán kiderült, hogy de mégsem került rá kellő hangsúly, hogy az az ipari cég, amely ezt a botrányt okozta, kisebb büntetést kapott, mint az, aki rossz hiszeműen terjesztette ezt a terméket. Tehát megint csak hiányosság van a tagállamok közötti harmonizációban. Elegendő a jelenlegi harmonizációs szint. Úgy tűnik, hogy a legtöbb probléma pont a harmonizáció hiányából adódik, legalábbis a csalások jól kihasználják ezt. A harmadik mondani valóm pedig az, hogy ugye a csíra, for, csíra formájú gabonák kapcsán ugye van egy olyan ö, kólibaktérium, amely megterepedett ezekben, és még halált is okozott. Egy német cégnél találták meg a baj forrását, és egy spanyol uborka termesztőtől jött állítólag a baktérium. Na most az élelmiszeripari cég és a francia termesztő sem tudta, hogy terjeszti ezt a betegséget a terméke, és senki nem is mutatott erre rá, sem a belső, sem a külső ellenőrzés. Miért történhetett ez meg? Egy halászati példát is mondanék. Már befejezem, de fontos, fontos, nagyon fontos. Kérem, hogy objektív választ adjanak. Romániában tudták, nem halászati mégsem a példa, tudták, hogy azért vágnak lovat, hogy a lóhúst értékesítsék. A levágott lóhúst Romániában nem fogyasztották el, mert ö, ö, nem is volt meg a felvevő piaca. Hogy lehet az, hogy egy egészségügyi miniszter ö, nem tud, vagy akár az is, hogy tud róla, hogy lóhúst ö, állítanak elő, úgy, hogy nincs felvevő piac az adott országban. Köszönöm. Az ellenőrökről feltett kérdést, igen, fölteszik az emberek ezt otthon, hogy ugyan olyan. Nem kellene egy másik tagállamból meghívnunk egy ilyen ellenőrt. Ezt a kérdést gyakran fölteszik, de Éva, szeretném meg az előadónak megadnám az ott Korejó kolléga, és aztán a második fordulón következik. Fare una domanda alla rappresentante fel szeretnék tenni egy kérdést a kanadai képviselőasszonynak. Hogyha a kanadai törvény szankciókat irányoz elő, akár a kis, legkisebb vállalkozásokra, illetve ezt fennáll ezt tervezik ezt bevezetni, vagy sem. Másodszorban pedig eh, mit, mit tesznek a tejipari vállalkozásokkal? Super, konkrete Frage. Ich denke, jeder Köszönöm, ez konkrét kérdés, gondolom mindenki tudja, hogy kinek mi szól, úgyhogy Podelé úr, esetleg ön szeretné kezdeni, és aztán a konkrét kérdésekre térünk rá. Lehetetlen mindenre válaszolni. Minden ö, kérdés legalább negyed órát igényelne. Megpróbáltam csoportosítani a kérdéseket. Szankciók vonatkozású kérdések. A bizottságnak nincs joga, lehetősége arra, hogy a szankciókat harmonizálja. Egyes országban 20 ezer eurót adnak ugyanazért a cselekményet, más országban 5 év börtönt. Ennek tudatában vagyunk, de ezt nem tudjuk megváltoztatni. Tudjuk azt is, hogy a pénzügyi szankciók korán sem mindig arányosak ugyanis ezt a bíró ö, ítéli meg, hogy milyen büntetést kell kiszabni, és a bírói szabadság ott nem lehet korlátozni. Tehát eleve rugalmasság van a területen, és ez nem is biztos, hogy baj így. Ami a kis cégek kivételes helyzetét a, a, a díjak alól illeti, hát ez egy nagyon politikai természetű döntés. A pénzügyi gazdasági válság idején ugye a politikának az az ukásza, hogy ne büntessük még, még egy dologgal a kicsiket. Túlzott administratív terhekkel, ne terheljük őket, ne kelljen fölösleges papírokat kitölteni, legyen rugalmasság, mondja a politika. Legyen kevesebb ellenőrzés ezeknél, mint a nagyoknál de ez csak politikailag indokolható, ez a javaslat. Ugyanakkor tudjuk, hogy 80-90 százaléka az ügyfeleknek kisvállalkozás. Tehát a többségről beszélünk. Kivonjuk-e a többségét a cégeknek az ellenőrzések köre, vagy annak díjkötelessége alól? Ez, ezt a parlament és a tanács tudhatják csak eldönteni, nem mi a bizottságnál. A, az ellenőrző szakemberek függősége vagy függetlensége témában. Garantálni kell nyilván az ellenőrök függetlenségét, ennek részben a jobb képzés is a része. Elfogadhatatlan szerintünk is, hogy egyes cégeket csak 5 évenként vagy 10 évente látogassanak meg az ellenőrök. A minimum gyakorisága az ellenőrzéseknek eleve rövidebb idő kell, hogy legyen, és az ellenőr legyen teljesen független. Ugyanakkor a nemzeti jogalkotásba ütközünk itt is sokszor, mert egyes jogrendek a díjbeszedésekor általányt alkalmaznak, és ez a pénzügyminisztérium hatásköre ráadásul, tehát a, a útfenntartóktól, a repülőterektől szedett díjakhoz hasonlóan ezt a pénzügyminisztérium határozza meg, hogy hogy kell beszedni a díjakat. Vagy esetleg be vannak építve az adókba, és ez egy nagyon érzékeny terület, ahol az Európai Bizottságnak megint csak nincs joga utas, utasítás, de még kérés sem megfogalmazni a tagállamok felé, mert a tagállam szabadon határozza meg, hogy hogyan szedi be az eledőzésekhez szükséges pénzt, és emiatt ebben nincs megint csak beleszólásunk. A növényi termékeket illetően egy kolléga javasolta, hogy az állategészség, állati termékekhez hasonlóan itt is zárt rendszer, zárt lista legyen. Ez egy történelmi vita már, mert az állategészségügyi területen mindig is zárt rendszert alkalmaztunk, a növényi területen pedig mindig is nyitott rendszer érvényesült, még akkor is, hogyha egyes országok saját hatáskörben zárt rendszert vezettek be. Ez megint csak egy politikai döntés kérdése. Akarunk-e olyan zárt rendszert, mint az állategészségügyi területen van, ami karantén megfelelítását is jelenteni növényi termékekre vonatkozóan, a különböző vírusos, bakteriális növénybetegségek tekintetében pedig másképp járunk el. Gyakran a növényi kártevők vagy károkozók okozta betegségek sokkal nehezebben feltárhatóak, hónapokon át lappanganak az ilyen betegségek, úgyhogy ezt nagyon nehéz megint csak egységesen kezelni. A minőség vagy a biztonság legyen fő szempont, fogalmazták meg többen. Akoni asszony beszélt a mell implantátumok vitájáról Franciaországban. Igen, az élelmiszeri termékeknél kötelező az eredet feltárhatósága, és a, hatóságok magán szervezetek is megbízhatnak az ellenőrzéssel. Az élelmiszer egészségügyi területen eleve a minőségi követelmények is szigorúbbak, hogy például mi az, ami diétás termék, stb. És továbbra is a biztonság a legfőbb szempont a nemzeti hatóságoknál is. De ha kívánják, a nemzeti hatóságok, akkor az ellenőrzések egy körét, akár a minőségi, akár a biztonsági ellenőrzésekről van szó, delegálhatják. Országonként különböző a rendszer. Itt még a német és francia rendszer között is különbség van. Az állat és növény egészségügyi hatóságoknak azonban valóban ugyanazokat a szabályokat kéne alkalmazni, hogy ne lessen kijátszani ezeket az ellenőrzéseket a tagállamok között, ezzel egyetértek. Nem akarok órákon át beszélni, bár tudnék ezekről a kérdésekről, de talán Michael uh, kollégám is uh, tud és akar mondani valamit. Tud, vagy akar, vagy kell neki. Hát lássuk meg. Kérem ugyanakkor a szakértőket, hogy a specifikus kérdésekre válaszoljanak, amelyeket nekik tettek fel. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Én valóban a nekem feltett kérdésekre válaszolok. Stasz úr azt kérdezte, hogy a bizottságon belüli forráscsökkentés milyen kihatással jár erre a területre. Azt kell, hogy mondjam, hogy ideig jól eh, el voltunk látva, de most csökkentik a forrásainkat. Én a jó menedzsment híveként eh, a főigazgatómat és a, és a biztost eh, tájékoztatom, hogyha a források szűkösségének okán valamilyen kockázat merül fel. De úgy gondolom, hogy meg a jelenlegi finanszírozással is teljesíteni tudjuk a munkánkat, mint a bizottság minden szolgálata több munkát kell végeznünk kevesebb forrásból, de igyekszünk megfelelni ennek. Mondok egy konkrét példát. Például a halászati ellenőrzések rendszerességét csökkentettük. A múltban akár a kis exportőröket is ellenőrizték a csengedes óceáni térségen, ugyanakkor úgy döntöttünk, hogy ezek nem rendelkeznek nagy prioritással, ezek az ellenőrzések, és ezért ezeket csökkentettük, a sűrűségüket. A hivatalos ellenőrzésekről szóló új javaslat például azt is tartalmazza, hogy a parlamentnek egy aktívabb szerepe lesz az ellenőrzések keretfeltételeinek kialakítása során. Hogyha tehát elfogadják ezt a jogszabály részt, akkor jobban, a parlament is jobban bele tud majd szólni a bizottság ellenőrző tevékenységének kialakításába. Abba, hogy mikor, mennyit és hogyan ellenőrizzünk, tehát egy határozottabb ellenőrző jogkörrel rendelkeznek majd. Megkeven asszony a minőség kérdését vetette fel. Röviden beszéltem erről előadásomban. Voltak éppen minden ellenőrzés kockázat alapú kell, hogy legyen, és nagyon nagy nyomás nehezkedik az ellenőrző hatóságokra a tagállamokban. Tehát amikor tevékenyé válnak, akkor az igazi egészségügyi kockázatokat jelentő ügyeket kell megvizsgálniuk, és hogyha a biztonsági és a minőségi ö, szempontok között kell dönteniük, akkor általában persze a biztonsági szempontokat helyezik előnybe. Ezért például mondjuk a földrajzi eredet megjelölő, vagy a bio um, címkézés ellenőrzése kisebb prioritással rendelkezik, mint az élelmiszer biztonsági ellenőrzések. Ugyanez vonatkozik a csalásra is. Nem arról van szó, hogy a szolgálataink ne, vagy a nemzeti szolgálatok ne korlátó, ne érdeklődnének a csalás iránt, de a hagyományos feladatuk mégis az élelmiszer biztonsági ellenőrzésekre tart, tart ez tartozik rájuk, hogyha az ilyesfajta ellenőrzések is az ő hatáskörükbe kerülnének, akkor további képzésre volna szükség. Köszönöm szépen. Hartmann úr, Mekeven asszony tudni akarta, hogy az a, a német állatorvosok rendszere hogyan működik, és én is kíváncsi vagyok, hogy cserélnek-e tapasztalatot más országokkal. Nem, én a német rendszerrel nagyon is elégedett vagyok, de a kollégákkal és a más államokkal való kollégákkal való eszmecsere a Better Training rendszeren belül működik egész jól. Az volt a kérdés, hogy a hivatásos, a hatósági állatorvosok rendszerét deregolálják a jövőben. Nos, a 882-es erre vonatkozó szabályt nem tartalmaz, a deregulációra való szabályt nem tartasz. És épp erről beszéltem, hogy az 15-ös cikk meglehetősen pontatlan, és a delegált jogi aktusokban akarják majd a deregulációt végrehajtani. A második kérdésünk pedig a hatósági állatorvosok hús ellenőrzésben való szerepétre vonatkozott, és a, meghökkentem, hogy a 882-est átalakítják, de ugyanakkor ezben egy kis, ne, ezt a kis kérdést, a hús ellenőrzést nem szabályozzák, pedig a csomagba tartozna. Nos, az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonság Ügyőnökség egy jog, egy véleményében három pontot emelt ki, egyrészt a vágási felületek ellenőrzését, másrészt pedig a előzetes ellenőrzést, harmadrészt pedig a élelmiszer láncra, egész láncra kiterjedő ellenőrzés biztosítani kell. A módosításban a vágásokra vonatkozó szabály kielégítő, azonban a másik két csomag, amely szintén a teljes csomaghoz tartozik, még nem került be a jogszabálytervezetbe. Felmerül számomra a kérdés, hogy milyen hogy mennyiben volna szélrevezető, hogy a csomag fennáll is utána ezeket a részkérdéseket külön szabályozzuk. Hiszen így esetleg csorbát szenved a fogyasztóvédelem. Köszönöm, Tomada úr. Nem irányoztak hozzám specifikus kérdéseket, de vissza szeretnék térni egy szempontra. Mely szempontra? Az mikrovállalkozások finanszírozására. Olaszországban a nagyon sok ilyen mikrovállalkozás működik, de ugyanakkor a hatósági ellenőrzés ki kell, hogy szűrje a szabályoknak való nem megfelelést, ezen a, a mikrogazdaságok szintjén is. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges volna, hogy rá, rájuk is teljesen kiterjedjen az ellenőrzés, hiszen és valamilyen módon kivállalják a ellenőrzések finanszírozásából is a szerepüket. Ezek a mikrovállalkozások. Köszönöm. Köszönöm szépen. Barnes úr, szeretne még valamit hozzátenni? Igen. Ugyan hozzám külön nem érkeztek kérdések, de mégis szeretném hangsúlyozni azt, hogy biztosítanunk kell, hogy bármilyen új javaslatot is fogadunk el, azt az eredmény vételével tegyük. És ami a csalásokat illeti, megpróbálunk egy teljesen új rendszert építeni, pedig a rendszer már létezik, csak arra lenne szükség, hogy kiegészítsük azt, hogy a tájékoztatási rendszer gyorsabb legyen, és egy közös rendszeren keresztül fusson a tagállamok között. Nem kell új rendszer, amire nincs szükség. Olyan rendszerre van szükség, amire szükség, olyan rendszer, amire szükség van, csak ezt használjuk. Elnök, köszönöm szépen. Akkor lenne egy konkrét kérdésük, ha jól tudom, az előadóhoz. Igen. Az első kérdés az az volt, hogy a mikrovállalkozások az új kanadai jogalkotásban mentességet élveznek el. Válaszom, igen. De ma délután nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a mikrovállalkozásoknak a szerepe sokkal jelentősebb Európában, mint Kanadában. Tehát én azt javaslom, hogy Kanadában előadom az önök kérdését, mert ennyire részletesen ebbe a témába nem ástam bele magam, de egyeztetnem kell a kanadai kollégákkal és a titkárságon keresztül pontosan tájékoztatom önöket, hogy mi a mikrovállalkozás definíciója Kanadában. A második kérdés az volt, hogy a csalásokat, visszaéléseket hogyan büntetik. Nyilvánvaló, hogy ez a fókusz kérdés. A prevenciót nagyon fontosnak tartjuk, és jelenleg 5 millió dollár a kiszabható büntetés maximális mértéke, és 250 ezer és 500 dollár, 500 ezer dollár közötti az átlagos büntetés, attól függően, hogy milyen súlyos a bűnelkövetés. Ezt fekteti le a vonatkozó rendelet, és hogyha a részletekre még szükségük lenne, akkor szívesen visszajelzek. Rendben. Úgy gondolom, hogy az előadó is majd még konkrét kérdéseket tesz fel, úgyhogy szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki kérdést tett fel. Úgyhogy a második panelre térnénk át, köszönöm, hogy ilyen türelmesen váltak. Itt pedig arról van szó, hogy az élelmiszeripari szektor szereplőire és a fogyasztókra hogyan hat ki az új javaslat. jó úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Abbiamo sentito in particolare dalla presentazione. Köszönöm, Klaus asszony. Nos, hallottuk már a DG Sanko képviselőjétől, Pudelé úrtól, hogy a bizottságnak a javaslata bizonyos új elemeket is tartalmaz, amely nagyon fontos következményekkel jár a piaci szereplőkre. Az egyik ilyen a kötelező ellenőrzéseknek a kiterjesztése a teljes agro élelmiszerláncolatra. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kockázati alapú megközelítést alkalmaz, és természetesen a 882-eshez képest vannak változások még, például az ellenőrzések eredményének publikálását illetve Most hagyjam meg a szót David Caldelornak, aki a húsfeldolgozó iparnak a képviselője Olaszországból, és Köszönöm szépen, köszönöm, hogy esélyt kaptam arra, hogy szóljak önökhez ma, meg megtiszteltetés számomra, hogy ma délután a húsfeldolgozókat képviselhetem. Itt, ahogy azt már mondták, a mi szektorunk nagyon is jól ismeri a vonatkozó jogszabályokat, néhány évvel ezelőtt nagyon szigorú ellenőrzések voltak, és alapvetően az új javaslat megerősíti ezeknek az ütő erejét. Ma délután már több mindent hallottunk, az egyik például az volt, hogy más termékeket is meg kell vizsgálnunk, nem csak a hús termékeket. Nos, Elmondhatom önöknek, hogy a húsikorban mindenki hozzá van szokva ezekhez az ellenőrzésekhez. Én emlékszem arra, hogy korábban ez nem így volt, de most már minden egyes mészár széken van egy állatorvos, aki a bizonyítványokat kiállítja. Borello úr azonban kitért egy másik aspektusra is, ez pedig a versenyképesség, ugyanis a termékek szabadon áramlanak az Európai Unióban, nagy a verseny, úgyhogy mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes tagállamnak ugyanaz lenne a megközelítése az ellenőrzéseket illetően, és természetesen a számlázási struktúrát illetően, ami a kockázat alapú megközelítést illető, ez nagyon jó, ezt elfogadjuk, de ezeket az elméleti alapokat mi azt szeretnénk, hogyha előre lefektetnék, és ott tagállamok ne kerülhessék ki ezeket, és ne hozhassanak létre külön alkategóriákat különböző kritériumok alapján. Nos, a mi szektorunkban mi úgy gondoljuk, hogy az élelmiszerbiztonság, hogy ha valaki garantálni akarja az élelmiszerbiztonságot, akkor ez nem csak egy közegészségügyi kérdés, hanem annak a kérdése is, hogy ö, bevonják anyagi terhek vállalásába és az érintett vállalkozásokat. Egy általános költségvetés kellene létrehozni az ellenőrzések finanszírozására, hiszen ez nem csak az élelmiszeriparban tevékenykedőket érinti. Mi szeretjük a hivatalos ellenőrzéseket, csak akkor tudunk például országokba exportálni, ha vannak ilyen tanúsítványaink. És az ellenőrzések növelik a bizalmat a termékeink iránt az egész világon. Tehát ellenőrzést ugyan akarunk, de azért úgy véljük, hogy ezeket az ellenőrzéseket az érintett cégek hozzájárulásával, de alapvetően az adókból kellene fedezni. Ami a kockázat alapú megközelítést illeti, számunkra nagyon fontos beazonosítani azt, hogy mely vállalatokat kellene átvilágítani. Mi szeretnénk, hogyha szerepet játszana az, hogy a múltban milyen eredménnyel működött a vállalat, milyen mennyiségben termelik az adott esetleg veszélyt jelentő terméket, illetve a potenciális problémák alapján is ki lehetne jelölni ezeket a cégeket. Már beszéltünk a sertés húsról. A bizottság delegált jogi aktus szeretett volna elfogadni ezzel kapcsolatban, és a parlament szavazott erről. Ez megmutatja azt, hogy kockázat elemzés hogyan vezette rá a parlamentet és a bizottságot, hogy egy más tudományos alapú megközelítést alkalmazzunk. Nos. Én úgy gondolom, hogy a potenciális kockázatokat mindenképpen figyelembe kell venni. Egy másik nagyon fontos tényező az átláthatóság. Nekünk, cégeknek nem jelent problémát az, hogy a saját ön ellenőrzésénk eredményét közzétegyük. Évek óta már az Európai Bizottság azt mondja, hogy az ellenőrzés az az élelmiszer iparnak a feladata, hogy az élelmiszer biztonságot garantálják. A, mi fölvállaljuk ezt a felelősséget, attól függetlenül, hogy önök hoznak ezzel sok szabályokat, vagy nem. Ha mi nyomára bukkanunk egy problémának, mi ezt nem akarjuk eltusolni, hanem meg akarjuk oldani. Gyakran a hivatalos ellenőrzés úgy állították itt be, hogy a csalásra fényderít. Igen, a csalás az egyik az aspektusa a problémának. Ezzel foglalkozni kell. De vannak azért a jogszabály be nem tartásának más formái is, tudják nagyon jó az ellenőrök, hogy miről beszélek. Általában véve ez a be nem tartás, meg nem felelés, ez nem szándékos hanem véletlen szerelő, szerű, és ha rámutatnak, akkor mindig ki küszöbölik ezt a problémát. Tehát nagyon fontos, hogy olyan, termi, olyan termelési és előállítási módszereket alkalmazunk, amelyek a minőséget garantálják. Hogyha van egy cégnél egy vagy két olyan eset, amikor nem feleltek meg a jogszabályoknak, és ezt nyilvánossá teszik, mert ezt lehetővé teszi a jogszabály, akkor ez igazából nagyon rossz hírét kelti az adott cégnek, és aránytalanul súlyosan ronthat az érintett vállalkozás gazdasági helyzetén. Ahogy már mondtam korábban is, az élelmiszer való visszaéléseket, csalásokat jobban kell meghatározni. Más dolog csalni tudatosan, és más dolog a jogszabályt be nem tartani. Mi már mondtuk, hogy a közvetlen finanszírozás két módját szabja meg a jogszabály. Az egyik esetben azt nézik meg, hogy az ellenőrzés mennyibe kerül. Ebben az esetben díjszabás állapítanának meg. A másik esetben pedig azt, hogy már átvilágították-e a vállalkozás, hogy sem. Mindkét esetben nagyon fontos az, hogy ne hanyagoljuk a további ellenőrzéseket, hanem csökkentsük az ellenőrzéseknek a díját. Például, hogyha egy vállalkozás nagyon jól viselkedik, vagy nagyon gyakran ellenőrzik, és mindig azt látták, hogy betartják a szabályokat, akkor fizessen kevesebbet az ellenőrzésekért. Mi ezt szeretnénk, és ez már lehetséges is és ez egy nagyon fontos elem számunkra. Az is nagyon fontos, amikor a cégek felelősségéről beszéltünk, hogyha önvizsgálatot folytat egy adott vállalkozás, azt figyelembe kellene venni. Nem csak finanszírozás szempontjából, hanem azért is, hogy a hivatalos kereskedelmi és állatorvosi felülvizsgálatok során figyelembe vegyék ezeket az eredményeket. Legalábbis mi így gondoljuk. Mert ugyanaz a célkitűzése egy önállóan folytatott ellenőrzésnek, mint a kívülről jövő hivatalos ellenőrzésnek ezen kívül ahhoz, hogy csökkenthessük az ellenőrzések költségét, a húsiparban mi úgy gondoljuk, hogy a hivatalos ellenőrzések egy része technikai személyzet kellene, hogy végezze ezeket, tehát nem kellene feltétlenül állatorvosokat meghívni. Köszönöm. Jeronem. Köszönöm, a doktor. Köszönöm, a doktor. Hallottuk most a húságazat képviselőjét, most pedig egy másik ágazat képviselőjének adom meg a szót, ami szín, szintén ilyen fontos. Az vető maguk vetőanyagok ágazat, ahol Európa vezető szerepet játszik a világban. És itt is a szaporító anyagok, és ezzel persze a kertészítő növénye, növények minőségét akarjuk biztosítani, és most megadom a következő fel, fel, előadónak a szót, aki az olasz és egyben az európai szaporítóanyag ipart képviseli. Köszönöm szépen! A szaporítóanyag képviselet ágazat üdvözletei donomát önöknek. És valóban az él, a szaporító anyagok nagyon fontos szerepet játszanak uh, az élelmiszerbiztonság területén. Itt az European Seed Association, az Európai um, Vetőmag Szaporítóanyag Szövetség nevében szólalok föl, de ugyanakkor a saját olasz cégeink szempontjait is meg szeretném jeleníteni. Ezek um, közepes és kis cégek, tehát meg szeretném mutatni, hogy hogyan működnek ők a, a mindennapos életben. Előadásomban szeretném megmutatni, hogy mit is jelent a vetőmagágazat Európában. 7 millió cég működik, ezek közül 70% mikrovállalkozásnak számít. 7 milliárd eurós forgalmat bonyolítanak le, és körbelül 50 ezer embert foglalkoztatnak, akinek az egynegyede a kutatás fejlesztés területén dolgozik. A cégek a forgalmuk mintegy 20%-át kutatásra és fejlesztésre fordítják, ez nagyon fontos. És ez a ráfordítás teszi mind a termelés, mind az új fajták kidolgozásában vezető hataloma Európát. A vetőmag egy nagyon fontos anyag, hiszen egy kiló vető kukoricából 150 kiló kukoricáló állítuk elő, de paradicsom magból 3-9 ezer kiló paradicsom állítható elő, tehát az élelmiszerláncban a vetőmag egy eh, <clears throat> nagyon nagy jelentőséggel bír, nagyon nagy kihatással van az egész élelmiszerláncra, és hogyha rosszul kezeljük, vagy hibákat követünk el, akkor esetleg parazitákat, vagy pedig betegségeket terjeszthetünk, mégpedig nagyon nagy mértékben. Röviden szólnék azról a szervezetről, amelynek az igazgatója vagyok. Észak-Olaszországban a vetőmaggal foglalkozunk, Körből 1500 hektáros területet fedünk le Piemont és Szardínia régiókban. A kutatás fejlesztési részegünk három területen dolgozik, a szelekciót itt végzik, és utána a vetőmagot szaporítjuk, és egész Európában értékesítjük. A vetőmag előállítás során tehát nem csak a szaporítással foglalkozunk, hanem a certifikáció, certifikációval, tehát a tanúsítványok kiállításával is foglalkozunk. A mikrovállalkozás szintjét túllépjük, 12 millió eurót forgalmazunk, és 12 ember dolgozik nálunk, tehát nem vagyunk mikrocég, de nagyon közel vagyunk a mikrohatárhoz. Mi a jövőképünk? Mint kis, közepes vetőmag cégként a minőségre koncentrálunk, és <clears throat> igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy egyre jobban elterjedjenek a, <clears throat> azok az ételek is, mondjuk a risotto vagy a paella, amelyek rizst használnak fel, és amelyek a rizs hírét is öregbítik. Ami pedig a vetőmag ellenőrzését illeti, a vetőmagokat mindig komoly ellenőrzésnek vetették alá, európai szabályok is vonatkoznak erre, már 40 éve, és az ellenőrzéseknek mindig az volt a célja, hogy nagyon magas minőségű termékeny, termékeket álljunk, állítsunk elő, amelyek tiszták és felismerhetőek. Mit jelent ez? A vetőmagok területén magu, magán a területen, ahol a vetőmagokat termesztik, ellenőrzéseket hajtanak végre, azért, hogy megállapítsák, hogy mely fajtát um, szaporítanak, illetve hogy nem betege a szaporító növény. Amikor pedig a termény, terményt betakarítjuk, és ugye a termény, a mi esetünkben a vetőmag, ezeket tároljuk, és itt történik meg a második ellenőrzés. Elsősorban a patogén anyagok, valamint a rovarok jelen nem létét ellenőrizzük. Tehát biztosítjuk hogy az ellenőrzések során, hogy ne legyenek jelen a patogén anyagok, illetve a rovarok. Ezután pedig a csomagolás után történik egy ellenőrzés, mielőtt a piacra küldjük a termékeinket, a csomagolt vetőmagokat, és mind a három ellenőrzés megakadályozza, hogy a rossz minőségű vetőmag a piacra kerüljön, hogyha rossz minőségű vetőmag, akkor ezt egyszerűen kidobjuk. Így ezekkel az ellenőrzésekkel sikerült egy teljes nyomonkövetést kiépíteni, és így maguk a gazdálkodók is biztosak lehetnek abba, hogy egy olyan termék, terményt vetnek el, egy olyan terméket vetnek el, amelynek a fajta tisztasága és az egészségességéhez nem férhet kétség. Az ellenőrzések kb. 450 ezer eurót költünk évente, és ez kb. 5% a forgalmunknak. A hivatalos ellenőrzéseknek mi a célja? Hiszen világos, hogy a hivatalos ellenőrzések hasznosak. Na mi a hasznuk? Az, hogy a piac minden szereplőjét és az ágazat minden szereplőit ugyanolyan szintű ellenőrzésnek vetjük alá, tehát mindenki egy eséllyel indul, és természetesen a fogyasztó, tehát a gazdálkodó számára azt a biztonságot nyújtja, hogy egy jól azonosított terméket vásárol, hiszen a vetőmag, a vetőmaggal ugye fogyasztásra előállítandó zöldségeket, növényeket állít elő a gazdálkodó, és fontos, hogy tudja, hogy milyen vetőmagot vetel, vagy palántáz. Nagyon fontos, hogy a vetőmaggal ne terjesszünk betegségeket, és kiküszöböljük így, hogy az élelmiszerlánc felsőbb szintjein, vagy a vertikon felsőbb szintjein is a betegséget terjesszük, mi több megakadályozzuk ezt. Hogyan látjuk a jövőt? Azt reméljük, hogy nagyobb, mélyebb harmonizáció jön létre a jogszabályok között, és sikerül majd az egyes hivatalos ellenőrzéseket integrálni. Fontos volna az is, hogy a szabályokat harmonizáljuk, tehát az európai közösség minden országára egy azonos szabályok terjedjenek ki, és az olyan cégek számára, mint az enyém is, kis vagy közép cégek számára is nagy előnyt jelentene ez, hiszen ez azt jelenteni, hogy minden országban ugyanazok a szabá- szabályok érvényesek, és ezért egységesen tudunk fellépni a piacon. A kis és középvállalatok a, a Olaszországból és más országokból um, egész Európába szállítanak rizsvetőmagot, a mi forgalmunkból másfél milliót a rizsvetőmagot tesz ki. Tehát bár kis cég vagyunk, de mégiscsak már nekünk, mint kis cégnek is érdekünk, hogy egész Európára kiterjedjen a harmonizáció. Az egyszerűsítésre is szükségünk van. Arra van tehát szükségünk, hogy a költségek ne rugaszkodjanak el a valóságtól, és fontos, hogy minden egyes szégre kiterjedjen az ellenőrzés. A vetőmagot előállító cégeknél már vannak felkészült szakemberek, és jól felszerelt laboratóriumok, és itt is a hivatalos hatósági ellenőrzése párhuzamosan a maguk a cégek is elvégzik a minőségi ellenőrzést, azért, hogy kiküszöböljék minden betegséget, illetve megállapítsák, hogy a vetőmag minősége kielégítő vagy nem, így látva el az ügyfeleiket. Éppen ezért nagyon egyszerű volna hogy ezt a tevékenységet kvázi hatósági tevékenysége alakítsuk át, és a belső ellenőrzés ellenőrzéseit hatósági ellenőrzésé alakítsuk át, ez mindenkinek az életét könyv, megkönnyíteni. Összességében tehát az az üzenetem, hogy a kis és középvállalatok is nagy haszonélvezői lehetnek az egyszerűsítésnek, és úgy élvezhetik az ellenőrzések előnyeit, hogy ne kelljen túl nagy költségekbe verniük magukat. A vetőmagágazat ugyanakkor a vetőmag ágazatban a kis és középvállalatok 70%-ban részesednek, tehát fontos, hogy ne verjék magukat túl nagy költségekben. A nyomon követhetőség nagyon fontos, és biztosítani kell, hogy a vetőmag ágazatban mindenhol legalább egy minimális ellenőrzést végig, végrehajtsanak, tehát hogy minden cégre ugyanazon minimális normák vonatkozzanak. A rizs ügye tényleg emblematikus, hiszen Olaszországban a rist a rizs fajta feltüntet, nevének feltüntetésével szabad csak csomagolni, azért, hogy az ellenőrzés során ellenőrizhessék, hogy milyen friss fajta van a csomagban. Következtetéseimre tévek rá, az Európai Szövetségként úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni hivatalos ellenőrzések rendszerét, úgy, hogy ezeket az ellenőrzéseket harmonizálják minden egyes tagállamban, azért, hogy létrejöjjön a fair play, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek rendszere, és a, <clears throat> meg kell teremteni a teljes élelmiszer láncon belül az ellenőrzés nyomon követhetőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bélóni doktor. Hallottunk az ellenőrzések fontosságáról a vetőmag ágazatban, és hallottuk azt is, hogy a vetőmagok nagyon nagy hozzáadott értéket termelnek. Most pedig megadom a következő felszólalónak a sót, Luke Petersnek, aki a Kopa Kojeka csoportot kép, képviseli. Biztos vagyok benne, hogy az ő hozzászólása világosra fogja tenni, hogy a jogszabály tervezet hogyan befolyásolja az ő ágazatát, és éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mond majd a mikrovállalkozásokról. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót és köszönöm, hogy meghívta a Koppel Kocsikát az európai ö, gazdálkodók és gazdálkodói szervezetek szövetségét, amint önök is tudják, a tag szervezeteink többsége kis vállalkozás, kis és középvállalkozás, és számukra ö, minden ilyen intézkedésnek komoly pénzügyi vonzata van. A Kopekocsika nevében szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak a hatékonyságra vonatkozó javaslatokhoz elsősorban. Ez eh, a termelőknek is nagyon fontos szempont, hiszen napi szinten felmerül az életünkben az, hogy, eh, és mi érdekünk is az, hogy egészséges élelmiszerekkel lássuk el a fogyasztókat az európai termelők nem csak az Európai Unió belül, hanem külső szereplőkkel szemben is kemény versenynek vannak kitéve, és világszerte egyre magasabbak az elvárások. A fair, igazságos verseny, tehát nekünk is fontos szempont bármilyen élelmiszer egészségügyi intézkedés kapcsán. Ugyanakkor a verseny akkor működik jól, hogyha valamennyi szereplő számára ö, egyenlő feltételekkel működik, ideértve a harmadik országbeli szereplőket. A versenyképességi dimenzió túlmutatta át a belső piacon, és azt sajnáljuk, hogy ez az új tervezet ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Fő partnereinket állami pénzből szervezett ellenőrzések ö, ö, ellenőrzik, és az európai szereplőknek Európában és külföldön is meg kell fizetniük a saját ellenőrzésük költségeit a célországban is. Ezért meggyőződésünk, hogy a magán szereplők ellenőrzéseinek költségét függetlenül a méretüktől el kéne törölni a versenyképesség érdekében. Az ellenőrzés legyen állami feladat, állami adóbevételekből fedezzék ennek a költségeit, ezért az önkéntes vagy kötelező rendszereket, a, a magánszereplőket sújtó díjakat, mint olyat elutasítjuk sok növény és állategészségügyi probléma egyébként pont a turizmusból, az utazásból adódik, behurcolják a kórokozókat, és őket, az, a kórokozókat terjesztő utasokat viszont senki nem ellenőrzi. Tehát ezt a szempontot mi fenntartjuk, úgy gondoljuk, hogy minden szereplőre ki kell terjeszteni az egységes rendszert, mondom mérettől függetlenül. A kis vállalkozások adják az európai gazdaságok, gazdaság ö, gerincét, és azzal egyetértünk, hogy az Európa 2020-as stratégiában is, és általában is megfogalmazódik ezen kis és középméretű vállalkozások védelme a túlzat a bürokratikus tehertől. Az Eurostat adatai alapján a mikro cégek aránya viszonylag kicsi azonban az ellenőrzések körébe tartozó cégek között. Az Európai Unióban a kis és középméretű vállalkozások az ágazat bevételeinek csak 5%-át adják. És azt látjuk, hogy a nem jól működő élelmiszerlánc miatt az európai mezőgazdasági termelők nem tudják már másra tovább hárítani a végül rajtuk lecsapódó ö, halmazott költséget. Ez az amúgy is alacsony profit ö, vagy haszonkulcs további csökkenéséhez vezet. Tehát úgy gondoljuk, hogy termelői szinttel megfizettetni az ellenőrzések költségét végső soron nem igazságos. Ezért úgy gondoljuk, hogy ne legyenek kivételek, és az ellenőrzéseket a hatóságok egységesen végezzék, méretfüggetlenül. Ezt azonban semmi nem szolgálja a szabályozás tervezetben, és a ellenőrző hatóságokat sem ösztönzi semmi arra, hogy a megfelelő körben leghatékonyabb módon végezzék az ellenőrzést. Végső soron a termelők isszák meg a dolog levét. Végső soron az élelmiszerlánc legfontosabb eleme maga a termelő kéne, hogy legyen, és nem hisszük azt, hogy a nyersanyag termelőknek kell minden terhet valamennyi szint ellenőrzésének költségterhét viselniük. Egy általános adóbevételi rendszert kell ehelyett működtetni, és nem egy ágazatit. Néhány konkrét példát is adnék arra, hogy mi történik manapság a termelői szinten. Egyre több az ellenőrzés, tehát bejelentetlenül az év különböző szakaszaiban. Ezeknek lefolytatása is önmagában idő és költség igényes, és úgy gondoljuk, hogy az, az ellenőrzéseket agregálni kellene a hatékonyabb eredmények érdekében. Sokszor önkéntes rendszereken belül működik a megfelelés, máshol viszont kötelezőek a rendszerek. Nagyon különbözőek az ellenőrzési rendszerek országonként, és jelenleg az a helyzet, hogy a saját költségén, a termelő költségén a illetékes hatóság akár többször is ellenőrzi ugyanazt a tev tevékenységet fölöslegesen és nem költséghatékonyan. Meg kéne külön, illetve integrálni kéne a, a magáncégek által és közvetlenül az állami hatóságok által elvégzett ellenőrzések rendszerét. Biztos, hogy lehetne hatékonyabbá tenni ezt, és az akkreditációt is ö, szigorúban alkalmazni. Egyetértünk ugyanakkor az átláthatóság és harmonizáció irányuló törekvésekkel, mind a hatóságok működése, mind a szereplők szempontjából. A belső piachoz is hozzájárulna egy ilyen harmonizáltabb rendszer, és igazságosabb is lenne, Összességében tehát olyan szabályokat támogatunk, amelyek az európai mezőgazdasági termelők versenyképességét nem csökkentik, és okosabb, intelligensebb, költséghatékonyabb ellenőrzés akarunk. A jelenlegi biztonsági szint fenntartása vagy akár növelése mellett. Ehhez az Európai Parlament, az Európai Gazdaság és Tanács számára is azt javasoljuk, hogy a mi hatékonyság javaslatainkat fogadják, befontolják meg. Grazie, grazie, eh, dr. Peters. Köszönöm. Köszönöm, Péters úr. Most pedig azt gondolom, hogy önnek volt néhány nagyon érdekes gondolata, amelyre majd visszatérünk a szakbizottságunkban a vita során. Most pedig Ruth Wheelnek adnám meg a szót. Az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetről, a BEUK-tól. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm az ENVI szakbizottságnak, hogy meghívtak ma hogy a fogyasztók szempontjából is rátérjek néhány kérdésre. Azt hiszem, hogy amikor Delange asszonynak a tervezetét, szövegtervezetét megnézem, akkor nagyon sok minden minket is érint, úgyhogy nagyon gyorsan szeretnék áttekinteni néhány pontot, ha megengedik. Először is. Az első kérdés amikor arról beszélünk, hogy az élelmiszerláncolatban hogyan lehet a fogyasztók bizalmát garantálni. Már elég sok olyan esetről hallottunk, ahol a fogyasztóknak megrendült a bizalma. Ha tényleg azt szeretnék, hogy bízzanak bennünk a fogyasztók, akkor a nagyon fontos, hogy függetlenül működjenek a hivatalok, és hogy bármilyen olyan szervezet, amely feladatot lát el ezen a területen, függetlenül működjön, ehhez elengedhetetlenek a rendszeres ellenőrzések, auditálások. Számunkra nem csak az fontos, hogy ki végzi a vizsgálatot, hanem azt is, hogy hogyan és hogy mit vizsgáljon meg. Gyakran említik a lóhús de csak az egyik legújabb botrány ezt, és megint rámutat arra, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes láncszem szerepelje hivatalosan. Ez a botrány rámutatott arra, hogy mennyire összetett az élelmiszerláncolat, és hogy tényleg biztosítanunk kell, hogy minden egyes köztes láncszemmel is betartatjuk a jogi követelményeket. Természetesen az erőforrásokat ki kell jelölnünk, a legkockázatosabb területeket kell átvilágítanunk, de nagyon fontos, hogy a kockázatba tartozik az is, hogyha a fogyasztó gazdasági vesztességet szer, ö, szenved el, vagy ha félrevezetik. Nagyon fontos a fogyasztók számára, hogy olyan minőségű élelmiszert kapjanak, amit elvárnak. A botrány arra is rámutatott, hogy mennyire fontos a tagállamok közötti kommunikáció és összehangolt munkavégzés. Nagyon fontos az, hogy tájékoztassák egymást, és a rendelkezésre álló információkat megosszák. Ezt mondta a brit résztvevő is. Fontos, hogy legyen egy gyors információcsere rendszer, ezt javasolja egyébként a bizottság rendszere is, hogy a potenciális veszélyekről időben tájékoztassuk, akkor még csírájában folythatjuk el a veszélyeket. Nagyon fontos a potenciális szennyezőknek a beazonosítása, ez a globális láncolatra is kihathat. Míg fontos ez a hálózat, ha valamit beazonosítottunk, mint potenciális kockázatot, akkor nagyon fontos, hogy beinduljon az eljárás, és valóban tegyenek valamit a tagállamok. Mindenki van kitért arra, hogy a hivatalos ellenőrzéseket ki fogja finanszírozni. Ez alapvető fontosságú lesz. Nyilvánvaló. Alapvető, hogy legyen rendelkezésre álló erőforrás. A bizottság azt javasolta, hogy több érintetre terjesszük ki ezt a térrendszert, mi támogatjuk ezt, de szükség van arra, hogy a számításnál és a begyűjtésnél átlátható legyen a rendszer. Biztosítani kell azt, hogy az érintett hatóságok ne legyenek megkérdőjelezhetőek, mindenképpen független maradjanak. Továbbá a díjakat úgy is be lehet vezetni, hogy a bónusz-málusz rendszernek megfelelően ösztönzőket teremtsünk a piaci résztvevők számára. Tehát akik jól teljesítenek, nem sértik meg a jogszabályokat, azoknak a díját csökkentjük. De, hogyha gyakran végeznek jogsértést, akkor megemeljük a tarifákat. Aztán sokan említették, hogy a mikrovállalkozások kivételt élvezhessenek. Említettük, hogy maguk az ellenőrzések kockázat alapúak. Tudjuk, hogy a mikrovállalkozásokat is át kell világítani, hiszen ők maguk is magatkockázatú termékeket bocsáthatnak. Én nem értem, hogy miért kellene, hogy kivételek legyenek, úgyhogy talán ez az ENVI szakbizottságnak lehetne egy téma, hogy ezt megvitassák. A be nem jelentett vizsgálatokat illetően számunkra ez alapvető fontosságú. Csak akkor kellene előre figyelmeztetni a cégeket, ha különleges tényezők állnak fönt, hiszen arról aztán sokat vitázhatnánk, hogy ezek mit lennének ezek a különleges körülmények. Mi úgy gondoljuk, hogy ha bejelentik a vizsgálatot, még csak ha néhány órával előtte is, akkor az átvilágító valószínűleg nem kap teljes és valós képet arról, hogy mi folyik a megvizsgált cégnél. Tehát tényleg csak különleges esetekben tájékoztassuk előre a cégeket. A következő téma a szankciók büntetések kérdése. Bolcs biztos úr is említette, minnyáján úgy gondoljuk, hogy a bűntény nem szabad, hogy profitábilis legyen, a büntetéseknek ütőseknek kell lenni azért, hogy senki ne érezze, úgyhogy megéri neki, hogyha nem biztonságos gyakorlatot folytat. Ugyanakkor azonban koherens megközelítést kell alkalmaznunk. Hogyan működnének ezek a büntetések? Talán a bizottság iránymutatásokat dolgozhatnak ki a tagállamok számára, mert minden egyes tagállam kicsit másképp értelmezik a jogszabályokat. Talán az iránymutatások a koherens megközelítést segítenék. Természetesen nagyon fontos az átláthatóság. ha nem átlátható az, hogy hogyan tartja be a jogszabályokat egy cég, akkor a fogyasztók sosem fognak benne bízni. Az Egyesült Királyságnak a képviselője, aki említett, hogy van egy eredménytáblájuk, nyilvánvalóan ez nem csak az Egyesült Királyságban működik, hanem Dániában is, és <clears throat> más tagállamok is szeretnék ezt bevezetni. Vannak harmadik országok is, ahol ez már létezik, és ez bemutatta, hogy az ételmérgezéses esetek számát csökkentették az ilyen intézkedések. Számukra nagyon fontos az, hogy a normákról megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók, hogy minek kell megfelelni a cégeknek. Tehát ez egy két élő dolog, ott van a fogyasztó, aki tájékozott akart lenni, el akarja dönteni, hogy megegye vagy sem azt az élelmiszert. És aztán ott a másik dolog az, hogy a minőségi mutatókat, a normákat emelnünk kell. Tehát többszörös hozzáadott értéket szeretnénk, mit gondoljuk, hogy a tagállamoknak nyilvánosra kellene tennie a vizsgálatok eredményét, és hogy kötelesek legyenek, hogy a fogyasztók rendelkezésére bocsássák ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről gondolsz, gondolkodhatnak a következő hónapokban, nagyon szívesen megadom. Sajnálatos módon, most azonban el kell mennem, úgyhogy a vitában már nem tudok részt venni, de hogyha van kérdésük, akkor kérem, vegyék fel a kapcsolatot. Köszönöm szépen! Prima di passare la parola. Mielőtt megadnám Klász asszonynak a szót, meg szeretném köszönni az előző felszólalónak a szót, aki a fogyasztók szempontjait jelenítette meg, hiszen a fogyasztók arra várnak, azt igénylik, hogy hatékony és jól működő ellenőrzések működjenek akár európai, akár nemzeti szinten. Egyetértek tehát ez itt elhangzott aggályokkal, és most pedig megadom az alelnök asszonynak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Pirilló kollega. Most az asztal másik oldaláról is fontos felvetésekkel gazdagodtunk, és egyre jobban megértjük az aggályokat, a problémákat, hiszen a közös célunkért közösen dolgozunk. Kérdezem az árnyék jelentéstevőket, illetve a kollégákat, hogy bárkinek volna még kérdése. Schnellhardt kolléga jelentkezik? És Mekeven kollega. Hát tessék, először Schnellhardt kollega. Köszönöm szépen. Érdekes volt, nagyon érdekes volt ez. Például a nyilvánosságra vonatkozó kérdést szeretném felvetni, hiszen itt nagyon különböző kérdések, szempontokat hallottunk. Kérdezem tehát, hogy hogyan látják a fogyasztókat ezek a fogyasztói szervezetek, vagy pedig esetleg a különböző cégek által működtetett olyan szervezetek, amelyek a másik, a konkurens céget akarják nehéz helyzetbe hozni ezáltal, hogy megszellőztetnek kellemetlenségeket a konkurensről? Tehát hogyan definiálják, hogyan látják a fogyasztókat? Persze inkább ezt retorikai kérdésenként teszem fel, hiszen az előadásában arról beszélt, hogy a csalás ellen fel kell lépni, és a tévedéseket külön, meg kell különböztetni a csalásoktól. És úgy gondolom, hogy ez nem teljesen világos, hiszen én nem állítom fel ezt a mindenkire kiterjedő vádat, hogy minden cég csalna. Ezt nem állítom, nem is gondolkozom így. Ezért a ellenőrzések eh, eredményének eh, nyilvánossá tételét problematikusnak tartom. De hát persze felmerül a kérdés, hogy hol húzódik a határ, és hol segítünk azzal, hogy eh, publikáljuk az ellenőrzés eredményét, és hol korlátozzuk az ellenőrző céget a piaci pozíciójában ezzel. A Dán rendszer melyről hallottunk. Sajnálom, hogy nincs itt a kolléginom. Tehát a Dál rendszerről azt mondta, hogy nincs, nem történt eh, élelmiszermérgezés. Hát kérem, Németországban nincs ilyen rendszer, de nálunk se volt élelmiszermérgezés. Tehát ne gondoljuk, hogy ez volna a leg, az egyetlen eh, sikerhez vezető út. És persze nagyon kíváncsi volnék, hogy a cégek hogyan vennék, hogyha ezt a rendszert bevezetnék. Persze, az helyes, hogy a csalást a véletlen tévedéstől megkülönböztessük. Ám, hogyha valakit ellenőriznek, és ez a következő kérdésem, akkor például a fogyasztók nagyobb betekintést szeretnének-e kapni az ellenőrzés eredményébe, vagy nem és egyébként is jobban együttműködnek az ellenőrző hatóságokkal, vagy sem, vagy pedig inkább az ellenőrzést egy külön lévő területen izolálnak. Köszönöm Snellhárt kollega, aztán Linde Mekeven. Most Linde Mekeven kapszott, parancsoljon. Két észrevétel van. Kérem, hogy a bizottságot itt tisztázza, hogy kire terjed ki az irányelv? A hús nagykereskedőkre kiterjed? Ha jól tudom, a, a hatály nem terjed ki hús nagykereskedőkre, ugye? Vagy kiterjed rájuk a második felvetés? Az nem bejelentett ellenőrzések fontosságáról hallottunk ma délután többször és arról is, hogy nagyon fontos, hogy rendszeres ellenőrzéseket hajtsanak végre. Főleg a vágóhidakon az ellenőrzés, a, a nem kiszámítható rendszeres ellenőrzés nagyon fontos. Köszönöm, Reinhardt kollega. A termelői oldalt hallottuk, ezért most kíváncsi volnék, hogy mikor számít, hogy az ellenőrzések, akár nagy vagy kis szégről van szó, mennyiben befolyásoljuk az önök gyártási módszerét, és milyen költségeket generálnak ezek az ellenőrzések. Hiszen, hogyha például én mezőgazdaként dolgozom, akkor minden nap tiszteletben kell tartalma a jogszabályokat, de hát hogyha az ellenőrzés van, akkor csak egy szempontot ellenőriz, ugye? Tehát ez a kérdés, hogy hogyan, és ugye eloszlanak az ellenőrzések, tehát kérdezem, hogy hogyan befolyásolják az ellenőrzések a munkavégzést, és milyen költségeket rónak a cégekre, hiszen ne felejtjük el, hogy egyes cégek bizony néha állami feladatokat is ellátnak. Köszönöm. Köszönöm ezt a kérdést, úgy látom, hogy más nem kéri szót. De még egy kérdést én magam is feltennék. Egész délután beszélgetünk, eszmét cserélünk az ellenőrzések finanszírozásáról. És ugye különbséget kell tenni, ezt Borrello úr is mondta, a gazdaságilag sikeres és a többi ellenőrzés között. Hosszan tépelődtem a e kérdésről, hogy mit jelent ez, milyen az ellenőrzés, milyen gazdasági erő, előnyel járhat. Hogyha Calderona urat hallom, mondjuk a húsfeldolgozás területén merül fel bennem ez a kérdés, hiszen a biztonságot akarjuk minnyáján, de hát milyen gazdasági, hogyan járhatna az ellenőrzés gazdasági sikerrel? Aztán Benoni úr pedig a vetőmag ellenőrzésről számolt be, és itt egyszerűen csak leesett a tantusz, és azt mondtam, hogy ez az az ellenőrzés, mely gazdasági előnyel jár. Hiszen, hogyha önök azt mondják, hogy tanúsítványjal látjuk el a vetőmagjainkat, akkor ez egy piaci előny. Azután azt mondták, hogy van, egy, van a saját tanúsítványozás rendszere, ezt el kellene ismerni. Megint itt felmerült bennem egy kérdés. Most, most arra már értem ezt. Hiszen önmaga válaszolta meg a felvetését, és kérdezem, hogy jól értettem-e. Hogyha tehát van egy e, szaporítóanyagom, melyről kiállítom a tanúsítványt, akkor voltak éppen ezzel garantálom, hogy a piaci e, pozícióm ne sérüljön, hiszen hogyha egy beteg szaporítóanyagot adok el a gazdálkodónak, akkor ezzel tönkreteszem a saját piacomat. Tehát voltak éppen valóban a vetőmag szaporító saját gazdasági érdekét szolgálja, a hatékony ellenőrzés, és akár az saját ellenőrzés is szolgálhatja ugyanazt a célt, mint a hatósági ellenőrzés. Hallottunk a sok kis szég problémájáról, hiszen nagyon nagy terheket rórájuk a sok egyedi ellenőrzés, amiről Brita Reimers is beszélt. Én a szerek fenntartható felhasználásáról szóló jelentés, jelentés, tervez, jelentés szerzője voltam, előadója voltam, ahol különböző fenntarthatósági certifikátumokat, tanúsítványokat irányoztunk elő, aztán megfelelési ellenőrzéseket hajtanak végre a szervek a különböző farmokon, gazdálkodóknál, és a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt egységesíteni, hiszen a kollega azt mondta, hogy mindenki csak egy speciális részért felel. De hát mégiscsak kérdezem a bizottságot, nincs-e koordinációra lehetőség mondván, hogy egy ellenőr több szempontot is ellenőrizön, és ne zargassuk a termelők, a, vagy akár a, a mészárszékekben dolgozókat nap mint nap különböző ellenőrzésekkel. Hát ezek a kérdések tudultak fel bennem, Horsnell, hát kér még gyorsan szót. Tessék. Szeretnék a bizottságtól kérdezni. Azt látjuk, hogy a pénzzel lesz a baj. Hogyan tud egy hatóság, hogy, hogy tudja a saját költségeit eh, teljes körülön elszámolni, igazolni? mondjuk azt írja a hatóság, hogy ez 1000 euróba kerül, egy másik, mondjuk magán cég ugyanerre az ellenőrzésre 500 eurót ír. Akkor ezt most eh, helyileg lehet csak definiálni, mert itt-ott ott valami drágítja, vagy ö, eh, olcsóbbá teszi az ellenőrzést, vagy pedig vagy lehet ö, ö, egységesé tenni az ellenőrzést ár és hatás, elért hatás értelmében is. Először most az utolsó panel felszólalójának adom meg a szót válaszadás széljából. Először talán Perillo úr. Köszönöm szépen, Calderón úr. Először is csalás és a szabálytalanság között különbséget kell tenni. Van egy előzetes vagy korai előrejelző rendszer, amely az élelmiszergyártókat és a hatóságokat is általános termékcsoportokra vonatkozó veszélyekről tájékoztatja főleg itt a, a takarmányok tekintetében merül fel a kérdés. És itt valóban itt is nem csak szabálytalanságok léteznek, hanem tudatos csalási esetek is, és mindezeknek nyilván hatása van az egész rendszerre. Nem mindegy, hogy milyen információkat kap az ember, mire használja föl ezeket az információkat, Előfordul, hogy nem tisztán, szigorúan élelmiszer biztonsági adatok kiszivárgása révén, azt láttuk itt a hús botrányok kapcsán is, sokkal nagyobb hullámokat vetnek. A vágásoknál, amikor ott vannak az állatorvosok, akkor megadják az adott hús volumenre az engedélyt, az állatorvosi engedélyt. Megadják tulajdonképpen arra az engedélyt, hogy ezt a húst feldolgozzák, és ott már megint más, bár szigorú ellenőrzések érvényesülnek majd a feldolgozás eljárásokra vonatkozóan. Az egyes cégeknek meg kell felelniük az eljárásaik tekintetében az ellenőrzési követelményeknek. Tehát ideális esetben ezeket az ellenőrzéseket átláthatóan követni lehet, és végül is a cégeknek még előnyei származhat abból, hogyha nyilvánosságra kerül, hogy őket ellenőrizték. Ami a kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozó kivétel szabályozást illeti, a rendelet definíciója tükrében azt látjuk, hogy már a kis és középméretű vállalkozás definíció sem azonos az egyes tagállamokban. És nem jó az, hogyha a cégeket úgy ellenőrzik, hogy ennek a költsége kizárólag az állami. Nagyon sokba kerül az ellenőrzés. És hogyha a kisvállalkozásokat kivesszük a fizetős körből, akkor a többi cégre még nagyobb költségteher hárul. A gazdaság következményekkel járó ellenőrzések tekintetében azt tudom elmondani, hogy ezt hazámban nem definiáljuk külön. Az hústermelők általában megszokták már az ellenőrzést, Ö, de a külföldre szánt hús vonatkozásában nem mások az ellenőrzések, mint a normál hústermelőknél. Köszönöm a szót. Én az ellenőrzések költségével kapcsolatban szeretnék szólni, illetve az egyes ellenőrzési típusok hasznossága vonatkozásában van mondani való. Alapvetően szerintem arányos az ellenőrzés a, az élelmiszerlánc valamennyi szintjén, a vetőmag láncban, tonnánkénti előírások vannak, hogy mennyi ellenőrzésnek kell megtörténnie. Arra is oda lehet figyelni nyilván, hogy a kis és középméretű vállalkozások ne kapjanak aránytalanul magasabb terhet, ezt mi megvalósítottuk, és létezik egy ilyen kompenzációs mechanizmus. Hogy az ellenőrzéseknek a hasznossága, értelme a vetőmagágazatban miben nyilvánul meg, nos, ebből a szempontból számunkra az a fontos, hogy az ellenőrzésekről szóló információ hozzáférhető legyen mind a termelők számára, mind a fogyasztók számára, hogy magukról, egymásról a termelők és a fogyasztók a termelőkről egyforma információshoz juthassanak, és így ez kiegészítse a vetőmag egyébként hatósági engedélyezésének a ellenőrzési rendszerét. Az ellenőrzött vetőmag címke az nem csak azt jelenti, hogy egyfajta minőséget képvisel a vetőmag, hanem egyben az egészségre vonatkozóan is ez egy többlet értéket jelent. Olyan szabályokra van szükség, amelyek az ellenőrzések eredményeit automatikusan ö, nagy körben megismertetik, pont azért, hogy a jó termelők ellenőrzés adatai is számukra előnyösen nyilvánosságra kerülhessenek. Először is, hagyjálgáljak arra, amit az előttebb szóló mondott. Nagyon fontos, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk azokról a dolgokról, amelyek a bevásárlásait illetik, és a fogyasztási szokásait. De ki fogja a gazdákat tájékoztatni? sok tájékoztatást igényelne, sok jogi aktust. Mindenki azt mondja, küldjük az ellenőröket a farmra, amikor csak akarjuk, de egy szót sem mondanak arról, hogy ugyan hogy akarják az utasításokat átadni a gazdáknak, hogy hogyan birkozzanak meg ezzel az új jogi aktussal. Klassz asszony! A kereszt megfelelésről én úgy gondolom, hogy két külön dologról beszélünk. Van a public-private partnership, és az, hogy mit, hogyan alkalmazunk, de a nap végén igazából az élelmiszerbiztonságról beszélünk. Arról van szó, hogy minden gazda tudni szeretne az állatokat és a növényeket, hogyan védjem úgy, hogy végül biztonságos élelmiszernek minősüljenek. Tehát ez a lényege mindennek. Klasszasszony. Hogyan lehet elvégeztetni helyesen az, e, az ellenőrzést végző munkáját. Az én kérdésem más, hogyan vehetnénk rá a gazdákat, hogy mindennek megfeleljen. Szerintem ahhoz, hogy ha ilyeneket elvárunk a gazdáktól, akkor egy jól képzett ember kell, hogy legyen az ellenőr. Reimer asszony a közvetett költségekről. Nagyon más dolog az, hogy hogy fog kinézni az ellenőrzés, hogyha csak dokumentálni akarják ezt papíron, mondjuk aratáson kívüli időben. Tehát, hogyha csak a feldolgozási ellenőrzést akarnak, akkor azt az aratáskor kell csinálni, mert különben nem működnek a gépek, tehát ez két külön dolog. Én legtöbbször azt látom, kb. azon 2000 gazdaságban, amit meglátogatok, hogy hogyha pont az aratás közepébe csökken az ember, és azt mondja, hogy kérem a dokumentumokat, hát hogy mondjam, a gazda nem túl boldog, kicsi irritáltan reagál. Tehát igazából arról van szó, hogy az ellenőrzés időpontjával van a baj bejelentett kell legyen, vagy sem. Tehát azért kell egy kis empátia a másik oldalról is. Aztán én nem tudom, hogy az időzítést illetően, hogy lehetne olyankor ellenőrizni, amikor még nem arattak. Egyébként nem említettek de a valós világban van egy úgynevezett kettes opciós ellenőrzés, amikor az ellenőrt is ellenőrzi egy ellenőr. A belga rendszer például ilyen. Gyorsan és hatékonyan akarnak működni, akkor kövessék ezt a rendet. De jó, jó, jó, én abba hagyom, mit köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nyitva maradt a kérés a bizottság felé. Mi történik a költségekkel? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Mekeven asszonynak válaszolnék. A válság miatt a lóhús botrány kapcsán tisztáztuk a jogi helyzetet a tagállamok szintjén, a kereskedőkre vonatkozóan is. Mert eh, a válságban kiderült, hogy vannak olyan kereskedők, akik tudatosan csaltak. Kétféle trader van, van olyan, aki számítógéppel kereskedik, ezt nagyon nehéz lekövetni, és vannak, akik valós, non-virtuális módon kereskednek. Ezeket a nemzeti hatóságok valamelyest ellenőrzik, a nagybotrányokat próbálják elkerülni, hogy legyen megfelelő hőmérséklet például a szállítás során, és nem lehet egész éjszaka állatni egy szerelvényt. Ha vannak ellenőrzések, a nagyobb kockázatok elkerülhetők. De például tilos az, hogy átszimkézzék a már behűtött húst, ez biztos, hogy bármely országban szabálytalanságnak minősülne. És a hűtő cégnek is, és minden szereplőnek bejegyzetnek kell lennie. A trader, ha csak számítógépről vezényli le az ilyen tevékenységet, az nagyon nehéz ellenőrizni. Ha Schnellhardt úrnak is válaszoljak a költségekre vonatkozóan. Az országos vagy regionális hatóság, ugye Németországban eleve, ugye Olaszországban, Spanyolországban, a Föderatív Országban eleve más a rendszer, tehát a hatóságnak ki kell számolni az összköltséget, hogy mennyibe kerül az össz ellenőrzés. Minden anyagi költséget, hogy hány laborra, autóra, stb. van szükség, és ezt elosztják az óra díjjal, ami a szakemberek óra díja, meg az ellenőrzések számával. És mondjuk van olyan típusú ellenőrzés, ami csak fél óráig tart, és az nem lehet ugyanolyan elszámolás alatt, mint, mint egy nagy cég átfogó ellenőrzés, ahol 250 embert ellenőriznek. Tehát a költség, vagy a bíróság azt javasolta, hogy legyenek kategóriák. De a legnagyobb gond a fizetésekkel van, mert a tagállamokban nagyon különböző szintűek ezek a fizetések. Itt van a legnagyobb diszkrepancia. És ezért javasol mondjuk 50 óra per óra virtuális díjat egész Európára az ellenőrzések költségének kiszámolásához a jogalkotó hogy összevethető legyen a tevékenység. De a kis és középméretű vállalkozások kivétele ö, szempontjából mi úgy gondoljuk, hogy nem a nagy cégekkel kell megfizettetni a kis kivételét, hanem az államnak kell ezt a költséget átvállalni. Tehát azt ne értsék félre, szó sincs arról, hogy a nagy cégekre ö, száz százalékban ráterheljük a kivételezett kis cégek költségét. Ezt az állam szintjén kell, az állam adóbevételei szintjén kezelni, és ha kicsi kivételes eljárást kapnak, akkor ennek a költségét az államnak kell előteremteni, de nem a többi szereplőtől ugyanebben az ágazaton belül. Ami az ellenőrzések koordinációját illeti, erről többen is ö, beszéltek, Péter Szúr is például. Javaslatunk abban áll, hogy a nemzeti hatóságok jobban koordinálják a különböző ágazatait az ellenőrzésnek, mert előfordul, hogy az, és ez nem jó gyakorlat, hogyha mondjuk minden héten más konkrét személy vizsgálja ugyanazt a tevékenységet. Azt kérjük tehát a nemzeti hatóságoktól, hogy országon belül és egymás között is koordinálják, jobban koordinálják az ellenőrzési tevékenységet. Peters úr is azt mondja például, hogy a gazdálkodó szervezeteknél mondjuk az évi egy ellenőrzést így szervezzék meg eleve nagyon sok ellenőrzés sújtja a mezőgazdasági termelőket, korán sem csak ez a fajta minőségi biztonsági, mert őket ellenőrzik a cross compliance, tehát a támogatás megfelelősége szempontjából, aztán, hogy megkaphatják a támogatást, aztán az állat védelmi szempontból, az állategészségügyi, a vegyszerhasználati szempontból, tehát nem szabad még több ellenőrzésre sújtani őket, hanem koncentrálni kell az ellenőrzéseket. És persze igaz, másfelől pedig mindenkinek minden szabályt be kell tartania. Köszönöm, elnök Köszönjük szépen. Köszönöm ezt az utolsó választ. Meg szeretném köszönni a meghallgatás résztvevőinek, hogy itt voltak. Sok fontos és érdekes kérdést vitattunk meg, új szempontokkal gazdagodtunk. Megköszönöm Pereiro és Nelhárt jelentéstevőknek a munkát, akik részben elnököltek is. Köszönöm a felszólalóknak, a referenseinknek, a szakértőinknek, is, Kucsinszkász úrnak is meg szeretném köszönni, hogy ilyen hosszan itt volt velünk és nyomon követte ezt a vitát. Az elkövetkező hetekben és hónapokon biztos további viták várhatóak, és remélem, hogy jó eredményre jutunk. November elejére várható a jelentéstervezet, és ekkor itt a szakbizottságban újabb vitát folytatunk róla 2014. januárjában. Az ENVI szakbizottságban szavazunk is a jelentésről. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, a tolmácsok is köszönik, hogy hallgatták őket, akár az ülésteremben, akár a web nyilvánosságában. Köszönöm szépen a viszontlátásra.